Mes chers collègues, bonjour ou rebonjour. Allez, on reprend nos travaux. Kedves kollégák, folytatjuk. Mindenkit köszöntök újra, és akkor folytatjuk a munkát. Allez, notre commission... Nos, a mi eh, szakbizottságunk úgy döntött, hogy ma és holnap egy meghallgatást, közmeghallgatását, meghallgatást szervezünk a mobilitási csomagról ez a közmeghallgatás, ez két részből fog állni. Ma négy eh, jogszabályalkotási javaslatra koncentrálunk, ez a belső piacra és a szociális aspektusokra vonatkozik. Holnap pedig eh, Eh, a eh, közúti fuvarozási témákkal eh, fogunk foglalkozni. A közúti fuvarozás rendkívül fontos az, az európai gazdaság versenyképességét tekintve. A fenntartható, szolid, megalapozott, stabil közúti fuvarozási és közlekedési ágazatot kell megteremtenünk, amely lehetővé teszi, a közúti fuvarozás megvalósítását is. A célkitűzésünk az, hogy biztosítsuk azt, hogy az új jogszabály, amelyet az Európai Bizottság javasol, javítsa a közúti fuvarozásban dolgozók mindennapjait, és segítenünk kell azoknak, akik ebből az ágazatból fenntartható és a szabályokat betartó ágazatot kívánnak létrehozni. E, nos, tehát az ezzel kapcsolatos piacra és a szociális területre vonatkozó kérdéseket közösen kell megvizsgálnunk, hogy kiegyensúlyozott megoldásokat javasoljunk, és a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítsuk az Európai Unió és a polgárok számára parlament ezen a területen nagyon fontos szerepet játszik, és ez a mai és a holnapi meghallgatás segít nekünk abban, hogy ezt az új eh, jogszabályt eh, így, tehát eh, ennek megszületését kísérjük. A meghívottakat sok szeretettel köszöntöm. Önök nagyon fontos szakértők. Siper úr az első szakértő. Keresem, hogy hol van. Az a Eurocontrol Root képviselője. Aztán Bertaló asszony, a közúti fuvarozók francia szövetségének képviselője, aztán Parió úr, aki az Európai Szállítási Szervezet közúti szállítási szekciójának elnöke nem egyedül jött, egy egész delegáció kíséri, még kis zászlókat is hoztak, de ezt így nem szabad használni. Minden esetre sok szeretettel köszöntjük. Aztán Lajkó úr, egy magyar, a Waberers International Magyar országi eh, székhelyű logisztikai cég eh, főigazgatója, aztán Gustavo Paulo Duarte elnök úr, az Antram elnöke eh, Portugáliából, Vilácen úr a 3F Transport nevű Dán szakszervezet elnöke, végül pedig Borkovski professzor úr, a Danszki Egyetem professzora. Bien prononcé, hein? Gansk, voilà, trois fois, jamais 203, en Pologne. En tout cas, soyez... Lengyelországból. Minden esetre sok szeretettel köszöntjük az előadóinkat, és örülünk, hogy itt vannak. A mai meghallgatáson tehát az Európai Bizottságot is meg fogjuk hallgatni, természetesen. Je vais être intraitable sur le temps. Ami a hozzászólási időt illeti, könyörtelen leszek. 7 percet tudok adni mindenkinek maximum az előadásához, és eh, a kérdések és a vita az előadások megtartása után következik. Ami az eszmecserét illeti, a pingpong módszert fogjuk használni. Két forduló lesz. Az első fordulóban a jelentéstevőnek fogom megadni a szót, a második fordulóban pedig a képviselőknek, akik szeretnének hozzászólni. Kedves kollégák, ami a hozzászólási időt illeti, itt van előtte hozzászólási idő mindent elmondhatnak, amit csak szeretnének, de nem tudok több időt adni, mint amennyit a listán szerepel, különben elveszem a mikrofont a kollégáktól. Izmail Ertugul szeretne hozzászólni valamit. Igen, egy megjegyzésem lenne, hogy hatékonyabb legyen ez az egész meghallgatás. Azt hiszem, semmi értelme három-három és fél percnél tovább beszélni. Hogyha jól láttam, Valóban vannak olyan kollégák, akik nagyobb, hozzá, hosszabb hozzászólási időt kapnak. Én azt kérem a kollégákat, hogy ne ne rövidítsük le hozzászólásokat, de esetleg kétszer szóljanak hozzá, mert különben egy valaki beszélhet 6-6 és fél percig. Szerintem 3-3 és fél percnél ezt vágjuk ketté. Köszönöm. Ertug úr, ne aggódjon. Itt van a lista előtte. Senkinek nincs 5-6 perce. Három és fél perce van maximum mindenkinek. A hozzászólási időt a frakciók osztották szét arányosan. Tehát még egyszer mondom, ne aggódjon, itt a lista, itt vannak a nevek, és már kezdhetjük is ezt az első meghallgatási fordulót. Vous n'avez pas la bonne, moi j'ai la bonne. Úgy látszik, hogy önöknél nem a megfelelő lista van, nálam van a megfelelő lista, higgyenek nekem, bízzanak az elnökükben. Most akkor már ne késlekedjünk, hanem Gerard Sipernek adjuk meg a szót az Eurocontrol Root részéről. 7 percet tudok adni, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, angolul fogok hozzászólni, mert általában úgy szoktam. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok, hogy a szakbizottság tagjaihoz beszélni tudjak. A mi szervezetünk a Benelux államokban működik, de idővel független lesz a jogszabályok értelmében. Ezen most is keményen dolgozunk. 15 tagunk van jelen pillanatban, és további tagokat is szeretnénk toborozni. Ez a prezentáció elég rövid lesz, ez két eh, témáról szól. Egyrészt eh, a közúti eh, szállítás szabályainak betartatása Európában, illetve a mobilitási csomag a betartatás szempontjából, ahogy az a módosítás után kinéz majd. Tehát amikor megnézzük a közúti szállítás helyzetét eh, jelenleg Európában. Az éves jelentések szerint a bizottság időnként kiad ilyeneket, és ebből tudjuk, hogy körülbelül 80%-át elvesztettük eh, a 2008-as válság után az emberi erőforrásainknak. Hogyha megnézzük eh, ezt, ezeket a számokat, akkor azok a szolgálatok, amelyek még mindig készen állnak, és megfelelően felszereltek és képzettek, körülbelül 12000 13000 ezer emberre lenne szükség a közúti szabályok betartásának az ellenőrzésére, de mindehez 7-8 millió jármű közlekedik az utakon és figyelembe kell venni, hogy most vannak olyan javaslatok, melyek értelmében az alkalmazási területet nem, melyek nem csak a teherautókra és kamionokra, hanem a kis teherautókra is kiterjednének. Tehát így még több dolgunk lenne a jövőben. És természetesen szeretnénk a lehető legköltséghatékonyabbá tenni a közúti ellenőrzést. De ha megnézzük azt, hogy jelenleg eh, hogyan eh, végezzük ezt a munkát, akkor azt eh, látjuk, hogy a hatóság ellenőrzés még mindig nagyon 20. századi módon történik, nem pedig 21. 21. századi módon. Később ezt bővebben is kifejtem. Csak 20-30 százalékát tárjuk fel a tahográf csalásoknak. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen sok sofőr követne el szándékosan csalásokat, a cégek többsége jog, jogkövető. És az AdBlue csalás, vagyis a kibocsátási csalás volt az egyik legsúlyosabb probléma. A másik probléma a nomád sofőrök, és természetesen a illetve a fantomcégek is problémát okoznak. 2019-ben bevezetésre kerülnek az intelligens tahográfok, de ennek egy hosszas végrehajtási időszaka lesz. Például egy célzott rövid hatótávú kommunikációra van szükség. Természetesen nem egyszerre fog megtörténni a váltás, tehát többfajta tahográfot is kell majd kezelnünk egyszerre. Ez már most is nagyon bonyolult, de később még bonyolultabb lesz. Tehát az utólagos beszerelés lehetőségét meg kellene vizsgálni. Amikor megnézzük a mobilitási csomagot, akkor látható, hogy a heténkénti pihenővel is problémák vannak, de ha a időszakokat megnézzük, akkor ezen kívül még ott vannak a digitális és az intelligens tahográfok is. A javaslatban rugalmasság szerepel szemben a betartathatósággal. Az ellenőrzéseket mindenképpen meg kell szigorítani, de néha túl keveset és túl későn lépünk. Például a jelenlegi rendszerben jó ötlet is van ugyan, arra van szükség, hogy valóságos ellenőrzésre adjanak lehetőséget ezek az adatok. És elértünk az utolsó diához, tehát azt hiszem, hogy belül maradtam a hozzászólási időmön. Néhány ajánlást fogalmaztunk meg. A technológiai innováció az ellenőrzés érdekében, ez lehetséges. Láttunk már az olyan eh, rendszereket, mint eh, az ENPR, a rendszám felismerés, a rövid hatótávú kommunikáció, az elektronikus dokumentumok, ezek ilyen technológiák, de arra is szükség van, hogy folyamatosan, dinamikus és statikus módon is hozzáférjünk az adatbázisokhoz. Néha nem is a tahométerre van szükség, hogy csak egy példát említsek. Ezen kívül intelligensebb ellenőrzési stratégiákat kellene bevezetni, például a bizalmi alapú ellenőrzést, illetve az unió szerte a, az adatok cseréjét, hogy lehetővé tegyük azt, hogy akik betartják a jogszabályokat, azok végezhessék a munkájukat. És szükség van az érintett szervezetek közötti kapcsolatok erősítésére. Természetesen a Eurocontrol rúton keresztül, hogyha ez lehetséges. Szeretném most megköszönni önöknek a figyelmet, és remélem, hogy jó vitát fogunk tudni folytatni erről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen, Siper úr. Most Bartoló asszonynak adok szót 7 percben, parancsoljon. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A Nemzeti Közúti Szállítási Szövetségről szeretnék beszélni. Franciaországban ez a szervezet 36 ezer vállalkozást és 400 ezer munkavállalót képvisel. Ez egy rendkívül európai szervezet. Látni fogják, hogy milyen szorosan együttműködünk az európai megfelelőivel ennek a szervezetnek. 2005-ben önök voltak az első szervezet, akik hallották Jacques Barót, és tőle kérdezték meg, hogy a kabotásra vonatkozik-e a szétválasztás. Sokszor ez a kérdés még korábban el sem hangzott, és hosszas volt erről a vita. Különösen európai szinten a filozófia sokszor úgy néz ki, hogy egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtenek az eltérő szabályok. És mindenképpen fontos elkerülni a nomád sofőrök helyzetét is. Szerettem volna önöknek néhány grafikont megmutatni, ami illusztrálja a jelenlegi helyzetet a francia vállalkozások viszonylatában. Ezen az ábrán láthatják, hogy 1993-ban a nemzetközi szállítmányozás milyen méreteket öltött Franciaországban. Itt 50% volt, és 2016-ra ez 10%-ra esett. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi szállítmányok Franciaország területén áthaladnak. Tehát ez azt mutatja, hogy most már nem francia cégek végzik ezeket a szállításokat. A második ábra, hogyha sikerül a diát átváltanom, akkor megmutatja, hogy a nemzetközi szállítmányozásban a francia területen végzett tonna kilométer, tehát a Franciaországból eredő szállítmányok egyáltalán nem francia cégek által történik. 6,9 milliárd tonna kilométert szállítanak csak franciák, miközben külföldi cégek 58,3 milliárd tonna kilométert szállítanak. És itt vannak a nemzetközi cégek országok szerinti bontásban. Láthatják, hogy a francia szállítók aránya csak 8%-ot tesz ki, ahogy korábban is mutattam, 20 eh, évvel ezelőtt még 50%-os volt ez az arány. Ami a kabotás megközelítést illeti, próbálok diát váltani, itt van a következő ábra. A piros vonal azt mutatja, hogy a francia cégek mekkora tevékenységet végeznek mások számára. 1999-ben ez körülbelül a mostani érték körül volt, azóta 10%-kal csökkent. A kabotás viszont ötszörösére növekedett. Ez azt mutatja, hogy a belső szállítmányozást a kabotás felszívta. Nem írtam fel a grafikonra, mert nem feltétlenül lenne látható, de volt egy olyan időszaka, amikor a hétnapos határidő még érvényben volt, ez 2009-ig volt. És itt lehet látni azt, hogy miért olyan nehéz ez a vita európai szinten. A francia szállítók már nem versenyképesek nemzetközi szinten, és ez nem Európa problémája, hanem Franciaországé. A nehézség az, hogy most már egy nyitott piacon tevékenykedünk, és itt nem mindenki azonos feltételekkel versenyez. Sem a fizetések, sem pedig az adók és járulékok területén nem. Ezen az ábrán láthatják, hogy mennyit kell kifizetnie a vezetőknek, és pirossal láthatják azt a részt, ami után nem kell fizetni sem nyugdíj, sem munkanélküliség, sem betegbiztosítást. Jobb oldalon olyan országok találhatók, mint például Franciaország vagy Németország. Sokkal nagyobb az adóztatott rész, mint a nem adóztatott. A jobb oldalon ez egy kicsit kisebb összeg, de ez egyértelműen egy versenyképességi kérdés is. Az utolsó ábra pedig, amit szerettem volna megmutatni, az az egy órás vezetés költség különbsége Franciaország és más országok között. Ez vitákat gerjeszt, de ha meglátjuk, hogy például 70%-os különbség lehet egy francia sofőr és egy másik országból származó sofőr között, akkor semmiféle nemzeti szintű intézkedés nem hozhatja vissza ezt a versenyképességi hátrányt. Ennek a prezentációnak az a lényege, hogy ez a, az illetékes francia hatóság hivatalos adataiból származik, és az a lényeg, hogy egy nagyon nagy problémával szembesülünk ma. A kérdés, amit ma szeretnénk feltenni, az az, hogy olyan Európát akarunk, amely felemel bennünket, vagy amelyik a legalacsonyabb ár irányába mozdul el. Az európai szervezetekben nagyon kiélezettek a viták. Én itt beszélnék egyes országok részéről protekcionizmusról is, ideértve az én hazámat is. Ezt az álláspontot a mobilitási csomaggal kapcsolatban is megtartottuk. Én szeretném, hogyha itt nem protekcionizmusról beszélnénk, hanem megvizsgálnánk a valóságos tényeket és számokat. A kihívások, amelyeket a mobilitási csomagról szóló vitában kifejtettünk, azok ambiciózusak, és örülök, hogy részt vettünk ebben a vitában. Szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bátor asszonynak, és köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólású időt. Ez nagyon kedves ön részéről, és most pedig Parió úr következik. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a lehetőséget. A bizottság javaslatai, amelyek a mobilitási csomagra vonatkoznak, ez, legyen szó a szociális pilléről, vagy a belső piacról, és ezekben a kiküldetés, ez mind összefügg egymással. Az ETF konkrét javaslatokat dolgozott ki, amelyek garantálják az áruk szabad mozgását, a személyek szabad mozgását az Európai Uniós szabályoknak megfelelően, és mindenek felett az ETF javaslatai nem tartalmaznak bér szerinti diszkriminációt a állampolgárság szerint, ahogy az Európai Unió szerződésének 45-ös cikke is ezt kimondja. A valóság azt mutatja, hogy a közúti árufuvarozás még nem teljesen kész a teljes piacnyitásra, tehát a kapotás átmeneti tevékenység kell, hogy maradjon. Milyen javaslatokat dolgoztunk ki? Minden új rendelkezés, és a régiek is, azt a célt kell, hogy szolgálják, hogy könnyen ellenőrizhetők és szankcionálhatók legyenek, és az ellenőrzés a csalókra kell, hogy koncentrálják koncentráljon. E, egyébként az ezért az intelligens tachográf az e, automatikus geolokalizációval, az ECMR, a nemzeti nyilvántartás, az, a, az ellenőrök azonnali hozzáférése, a közúti fuvarozási nemzeti nyilvántartásokhoz azonnal e, meg kell, hogy történjen, nem csak 2034-től. Ami a kabotást illeti egyetlen operáció, vagy egyetlen tevékenység, szabad megengedni, nem hármat eh, a nemzetközi eh, fuvarozás után, eh, és ez mindig azonnal a nemzetközi fuvarozás után kell, hogy megtörténjen, és ezek után egy hét napos távolmaradásnak kell megtörténnie a kabotás az, az, attól az országtól, ahol a kabotás megtörtént. Előre be kell jelenteni minden egyes kabotást az európai kontaktpontra, és a gépjárműnek rendszeresen vissza kell térnie a székhelyére. Így a fiktív vagy szellemcégek, vagy a postaláda cégek ellen hatékonyan fel lehet lépni. Ami a kiküldetést illeti, a jelenlegi szabályok világosak, ez kabotás tevékenységre vonatkozik, ami a nemzetközi szállítást illeti, a kiküldetés irányelv csak akkor érvényes, amikor teljesítik az irányelv minden feltételét tehát nem a jelenlegi szabályokban van a hiba, hanem azok alkalmazásában. Ami a vezetési és pihenési időt illeti, ez már eléggé rugalmas, az ETF nem érti, hogy milyen további rugalmasságot kellene garantálni a vállalkozások számára. Tudni kell, hogy a szabályozás vagy a rendelet minden módosításának hatása lesz a sofőrök bérére, fizetésére, a magán és, magánéletük és a munkájuk összeegyeztethetőségére, illetve a közötti biztonságra. A a székhelyre való visszatérés, vagy az otthonba való visszatérés, ez, ez, ez szerepel az Európai Bizottság javaslatában, de ez csak illúzió. Gyakorlatilag öm, semmi nem védi meg a leggyengébb láncemet, vagyis a sofőrt, és az otthon meghatározása eléggé homályos. Öm, tehát az intézkedések egymástól függnek, hogyha csökkentjük a, a pihenési időt, akkor növeljük automatikusan a munkaidőt, és egyes, mi egyes rossz szellemek még a vezetési időt is emelni akarják. Nos, tehát elnök asszony, higgyék el, hogy november 21-én az ETF egész Európában szervezett manifestációkat eh, a eh, francia-belg határon is, eh, és ez a, az akció felhívta a figyelmet arra, hogy nem hallgatnak meg bennünket, hogyha a bizottság nem hallgat meg bennünket, akkor egy kifejezetten szélesebb körű akcióra sor kerülhet. Mi a jelenlegi szabályok tiszteletben tartását, betartását követeljük, és mindenütt egyformán kell alkalmazni a szabályokat. Ahogy az szakszervezetiek is mondják, a szakszervezeti tisztviselők, nincs megegyezés semmiről, amíg nincs megegyezés mindenről. Amit nem szabad elfelejteni, az az, hogy hát nyilván nehéz helyzetben vagyunk, de ráadásul két Európa van, és elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy ezt kimondjuk. Egyrészt van egy olyan Európa, ahol már évtizedek óta a, a szociális párbeszéd szelleme még mindig érvényben van, és van egy másik Európa, ahol a sofőröket feketén, kilométer szerint napi díjban fizetik, nincs szociális párbeszéd, és nagyon fontos, ahogy Juncker elnök is elmondta többször, az egyenlő, ugyanazon a helyen egyenlő munkáért egyenlő bért kell fizetni. Ez elengedhetetlen. Köszönöm szépen. Köszönjük Pária úrnak, mondja az elnök, és most az ön szomszédja következik, Lajkó úr, 7 percre. Jó napot, hölgyeim uraim. Lajkó Ferenc vagyok. A Waberer csoport vezérigazgatója vagyok, amely egy európai teherautó kamioncég Magyarországon. Van a székhelyünk 4000 tehergépjárművel és 5000 profi sofőrrel dolgozunk. Azért tettem el önnek, hogy néhány a mobilitás csomag pragmatikus kihatásait mutassam be. Én nem politikus vagyok, hanem egy vállalatvezető szempontjából. A budapesti tőzsdén is jegyzett a cégünk, ezért azok között, a szereplők között vagyunk a közlekedések adatban, amely teljesen átlátható vállalatként működünk, és így megfelelünk minden európai jogszabálynak, mert a tőzsdén ezt megkövetelik. Köszönöm a lehetőséget, hogy a dolog néhány aspektusára felhívtam a figyelmüket. Nagyon fontos szerintem az ágazat szereplőivel konzultálni a döntés előtt. Sajnos úgy tudjuk, hogy a mobilitási csomag publikáció előtt nem volt elég széles körű és méreható a diszkász, a, a, az eszmecsere a piaci szereplőkkel. Mert hogy nem csak az ágazati szereplők és a szakszervezetek, hanem a gyártók és a fogyasztók is véleményt kell alkossanak, hiszen mindegyik érdekükre kihat majd a mobilitási csomag. Hadd hangsúlyozzam az európai közúti szállítási hálózat fontosságát. 75%-a a teljes szállításnak közutakon történik az EU-ban. 10%-a a nemzetek GDP-nek a logisztikai szállítási ágazatból származik. Spanyolország és Bulgária a két szélsőséges pont, ahol 13% ez az érték. A teljes közúti teherforgalom 65%-et teszik ki a, a, a nemzeti szállításnak, és ennek csak egy része a határon átnyúló. A 80% a tagállami közötti szállításnak, ennek 15%-át a régi tagállamok teljesítik, és csak a fennmaradó részt az új tagállamok. És a nemzetközi kamionforgalomban majdnem ellenkező ez az arány. Tehát fontos látni, hogy egyfajta természetes munkamegosztás alakult ki az EU tagállamok között. És szerintem ez jó kiegyensúlyozott. Ha változtatni akarnak a szabályokon, és ugye erről van ma szó, az helyén való, mert Európa szerte, vagy európai szinten szabályozott szállítási ágazat sokkal jobban működne, mint ahogy ma működik, ám vannak kihatásai minden változásnak. Például radikálisan nőhet az ár, 20 30 a akár a közötti szállítás e, ára, ami aztán a késztermék árában is megjelenik a, a polcon. Ez inflációt is gerjeszthet az Európai Unióban, és a beszállítói láncban való megszakadások GDP csökkenéshez is vezethetnek ha a döntések nem veszik figyelembe az összes érintett piaci szereplő érdekét, és végül, de utolsó sorban, ez a szállítási költségnövekedés aláshatja az Európai Unió versenyképességét. De nem a makrogazdasági dolgokat kell önökkel megbeszéljem, hanem beszéljünk most az, az autóvezetésről és a pihenőidőről. A csomag nem szolgálja a sofőrök szociális érdekeit, mert az autópályák mellett nincs elég motel vagy, vagy busz, motelbusz kapcsolat, amely kielégíteni ezeket az igényeket. Úgy vannak ennek biztonsági kiértásai is. Ha a sofőr ott hagyja a, a, a parkolóban a teherautóját, a, a kamiont, akkor nagyon nagy a kockázata a, a, a lopásoknak, amelyet akár a, a migránsok követhetnek el. Ezt látjuk Kaléban például, de más autópálya megállóban. És mikor Bulc biztos asszony Magyarországon járt, ő is belátta, hogy a motelek hiánya és a biztonságos parkolók hiánya a valóságos probléma. És egyszer nem működik a, a, köz, a, a, ez a tervezet a mai körülmények között, a pihenőidővel. Az, hogyha nem három hétben vagy négy, de négy hétben határoznák meg a sofőr munk, teljes munkadejét, és ezután nem motelbe menne, hanem legalább három-négy napra hazamehetne a sofőr a családjához, az volna a szociális érdeke, semmi más. Magyar cégként talán meglepi önöket, hogy mi ezt az irányt támogatjuk. A munkaerő kiküldési irányelv tekintetében egy jól kiegyensúlyozott eh, európai megoldás a Waberer részéről, meg a mi 5000 sofőrünk részéről üdvözlendő volna. Ez a méltányos versenyt támogatná, és a hatékony vállalati működést Európában. Ezzel szemben viszont a mostani javaslat egyszerűen nem működik a nemzetközi kamionforgalomban. Nem a kabotásról beszélek, hanem a nemzetközi hosszú távú teherfuvarozásban. Képzeljék el egy nemzetközi fuvarozó sofőrt, aki minden második, harmadik napot egy másik országban tölt, és hogy meg kell feleljen minden szabálynak, minden egyes EU tagállam sajátságos szabályainak. Más és más munkaszerződés érvényesül minden tagállamban, mindig más nyelven íródott a helyi ö, hatóságok képviselőjeivel előre regisztrálni kellene. Egyszerűen lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen volna ezt, ezt megszervezni. A mi javaslatunk az, hogy egy országra egy hónapban tíz napra dereguláljanak, ez elégséges volna, és egyfajta ö, köztes út lenne. Egyrészt a méltánytalan verseny ellen is fellépne, megállítaná a szociális dömpinget, de a jó, hatékony vállalatok nemzetközi működését megengedné. Kedves parlamenti képviselők, önök kezében van a döntés, ne felejtsék el, hogy a mobilitási csomag hatása sokkal mérehatóbb, mint pusztán az ágazat leszabályozása. Komoly kihatásai vannak az EU inflációjára, az, a GDP-re és az EU általános globális versenyképességére. Köszönöm. Köszönjük szépen a hozzászólást. Most Polonya úr következik a 7 percben. Parancsoljon. Be tudná kapcsolni a mikrofonját, kéri az árnak. da mesa e todos os presentes. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Én az Antramot képviselem. Ez a fuvarozók szövetségese 1950 óta létezik. Tehát fuvarozó cégek szövetsége és a cégek, amelyek tagjai, az több mint ezer cég, és összességében 35 ezer kamionnal rendelkeznek, és nagyon sokan nemzetközi szállítmányozást végeznek. A definícióról szeretnék beszélni, ami a kiküldetés és a kiküldetésre szóló irányelvet illeti. Az első cikket a bizottság nem változtatná meg az 1996-os cikkhez képest, és az első és a második cikkről van itt szó. Itt nagyon egyértelműen ki kell mondani, hogy a közlekedésben is kiküldetésről van szó, és hogyha ez történik, akkor szerződést kell kötni arra, hogy egy másik országba menjen a munkavállaló, és ez csak egy országra vonatkozhat, nem több országra. Ami viszont a fuvarozást illeti, mi egy olyan ágazatban vagyunk, ahol nagyon sok különböző művelet történik, és itt mindig több mint egy országba történik az utazás, tehát ezt nem lehet ennek az irányemnek a keretében tárgyalni és ahogy a sofőrök dolgoznak, az úgy működik, hogy az országon kívül dolgoznak, ez egy nemzetközi jellegű munka. Tehát ezt nem lehet kivételes jellegűnek nevezni, ők rendszeresen így dolgoznak. Ezt tehát nem fedi a bizottság javaslata, ezek az esetek abban egyáltalán nem szerepeltek. És itt nem csak egy szerződésre lenne szükség, hogyha mondjuk egy egy sofőr Portugáliából Franciaországba vezeti a kamiont, az egy szerződésnek számít, de utána lehet, hogy egy másik szerződéssel, akár Portugáliába, akár egy másik országba utazik tovább. Tehát ha megnézzük az első és a második cikket, akkor ebből ez derül ki. És a nemzetközi szállítás definíciója hogyha két tagállam között visz valaki egy kamiont, akkor ez egyáltalán nem tekinthető kiküldetésnek. Ami pedig ezt az irányelvet illeti, ez nem megfelelő jogi keret. És a javaslat, amely a bizottságtól érkezett, az sem tartalmazza megfelelően ezt az esetet. Itt több különböző műveletről van szó, és semmiképpen nem tekinthető ez kivételesnek. Tehát ha egy portugál, vagy akár egy magyar sofőr történik, hiszen most egy magyar prezentációt hallhattunk. Tehát számos különböző aspektus létezik, akár öt vagy hat különböző helyre is szállíthat valaki mondjuk Franciaországon belül. Ami pedig a költség visszatérítéseket illeti, az is Franciaországban történne. És megfelelően megkapja a maga pénz visszatérítését a sofőr. Tehát ezek az emberek utaznak számos országba, de nem igazán élnek abban az országban, tehát nem kell megfizetniük a megélhetési költségeket abban az országban, ahol dolgoznak, és nem költöztetik oda a családjukat sem. Portugáliában, ahol nagyon sok országból származó vezetők dolgoznak. Mi nem a legfejlettebb országok közé tartozunk, és nem is vagyunk a legközpontibb elhelyezkedésűek és ez mind ahhoz vezet, hogy növekednek a költségek. Ha megnézzük például a francia költségeket, akkor náluk magasak a költségek, és el is veszítik ők emiatt a piaci részesedésüket, erről korábban már szó volt. Ez egyes országok esetében elkerülhetetlen, ez Franciaországban is így van. És a probléma érinti tehát az összes országot, és ezt nem lehet megoldani a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvvel. Nézzük meg ennek egy másik aspektusát. Más szervezetekkel is együttműködtünk ennek a megoldásában. És mivel olyan nagy az eltérés az egyes országok között, a cégek emiatt nehezen tudtak megfelelően működni, a spanyol és a portugál fuvarozók például. Most már másfajta megoldásokat látunk. Ezekből néhányat már megvitattunk különböző fórumokon. Ezek túlmutatnak a mostani helyzeten, és ez megkövetelné, hogy egy bizonyos idő után a, vezet, a sofőröknek vissza kell térniük a saját országokba. Ez egy megfelelő megoldás lehet. És hogyha megnézzük a javaslatot, A 2016-os új változatban látjuk, hogy a járműben pihenjen a sofőr. Ez sokszor nehezett nehézséget okoz, mert sokszor az utakat hétvégén nem lehet igénybe venni, és a vezetők sokszor a vezetőfülkében élnek, és ezért nem lehet elvárni tőlük, hogy ne lehessenek ott. Sokszor a vezetőfülkében lévő pihenő helyek teljesen alkalmasak erre a célra. 900 olyan kamionunk van, amely napi szinten átlépi az országhatárokat. És nézzük meg itt a számokat ebben a táblázatban mi a 11-es sor vagyunk, és ez azt jelenti, hogy 66% a szállításunknak külföldi, 3,4%-ot képviselünk, többet, mint a Franciaország. És ha megnézzük például Németországot, ott nagyobb gazdasági szektorokról beszélünk, mint nálunk, de lehet eh, látni, hogy eh, a nemzetközi eh, elem nagyon fontos ebben a témában. Tehát meg kellene engedni a sofőröknek, hogy 45 órát vezessenek hetente. Nagyon sok országban ugyanis ez a realitás ha nem így teszünk, akkor nagyon kaotikus helyzetben fogjuk találni magunkat. Köszönöm szépen. És akkor most folytatjuk Villáncen úrral a Dán szakszervezet képviselője. Tessék önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget. És azt, hogy bemutathatjuk az álláspontunkat. Én a 3F transport elnöke vagyok, illetve 400 ezer északi szállítmányozási cég munkatársának, munkatársának képviselői vagyok. Én évtizedekig szállítmányozóként dolgoztam, halat, burgonyát, zöldséget szállítottam Spanyolországba, Olaszországba, Európa minden részére. Ez egy kemény munka volt, de nagyon jó is volt, a szabadság érzését rejtette. Ma már azonban más a helyzet, ma már a 3F eh, Transport a Dán munkaadókkal együtt készített egy felmérést, és ez egy nagyon eh, kemény eh, valóságot mutat az a szállítmányozók számára, a sofőrök számára. Bulgáriából, Romániából, Macedóniából érkezik sok sofőr, hét hétig dolgozik folyamatosan, két-három ezer kilométerre vannak a családjuktól, és csak egy részét kapják meg meg annak a bérnek, amit a német-dán sofőrök kapnak. Én szerintem is fontos az európai belső piac, a szabad áramlás nagyon fontos az Európai Unióban az áruk szabad áramlása. Ez a cél azonban, ezt a célt azonban nem lehet úgy elérni, hogy az igazságos munkakörülményeket, tisztességes bér, béreket áldozzuk föl. Ez nem elfogadható. A tisztességtelen verseny oltárán nem lehet feláldozni ezt a célt. Én azt gondolom, hogy az Európai Parlament nagy része egyetért ezzel, az Európai Bizottság részéről is, és ezért én, én pozitívan állok szemben az Európai Bizottsági Mobilitási csomaggal kap, csomaghoz. Ami a kiküldetést illeti, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy elismerik a javaslatban, hogy egy nemzetközi sofőr kiküldött munkavállalónak minősül, hogyha nem a hazájában dolgozik, és akkor az adott országnak, vagy célországnak a körülményei szerint kell meg, vagy előírásai szerint kell megfizetni. A közlekedési vagy szállítmányozási ágazatban külön szabályokra van szükség, a kiküldetési, kiküldetésben lévő munkavállalók számára egy háromnapos határ, ez mindenképpen józan, tehát hogyha nem az első nap után kell lesz, hanem az otthontól e, távol töltött harmadik napon kezdődne meg ez. Én tudom, hogy a bürokrácia nehézkes lehet, de meg kell oldani ezt a problémát. Más modellekről is beszélhetünk, amelyekkel ugyanezt a célt lehetne elérni. Például a, az, hogy a nemzetközi sofőrök őket a célország szerinti feltételeknek kell megfelelően lehetne fizetni. Aztán a piachoz való hozzáférés, a kabotás, a bizottsági kabotás javaslatot el tudjuk fogadni. A, a, a abban, annak az országnak a feltételeit kell figyelembe venni, ahova irányul a szállítás. Hogyha ez így lesz, akkor ezt el tudjuk eh, ér, fogadni azt is, hogy öt napig lehet eh, végezni ezt a tevékenységet. Azonban, ami a a kombinált eh, szállítmányozást illeti, ez úgy tűnik, mintha más irányba menne ez a javaslat, mint hogyha különböző feltételeket határoznának meg a verseny és a bér fizetés esetében. A jelenlegi szabályokat fel akarják kitartani a vezetés és pihenő időt illetően. 12 nap vezetés, és utána 45 óra pihenés. Itt figyelembe kell venni azt is, hogy a sofőröknek figyelniük kell az áru, árura is, tehát itt a munkahely és a tartózkodási hely közötti különbségtétel nagyon fontos. a munkaidő és a magánélet összeegyeztethetőségét is figyelembe kell venni, illetve a közúti biztonságot. Ezzel az új eh, szabályozással, ezt eh, eh, szabályozást csak akkor lehet bevezetni, hogyha ezt valóban ellenőrzik is, és ellenőrizni is tudják. És ebben két dolog nagyon fontos. Az első a modern tahográf, amely digitális ellenőrzést tesz lehetővé, digitális szállítmányozási levéllel, szállítólevéllel, digitalizált munkaszerződéssel, az információk digitális tárolásával, amiben, ami tartalmazná a képzésről, az szociális a betegbiztosítással kapcsolatos információkat, és ezzel a határok átlépését is lehet regisztrálni. Ez semmi új, ebben semmi új nincs, a digitális flottákból ezt már ismerjük, a GPS segítségével ez megvalósítható, hogyha ezt digitálisan lehet tehát tárolni és, és használni, akkor hatékony ellenőrzés valósítható meg. Nem várhatunk 2030-ig, vagy annál tovább is, még ezeket a digitális tachográfokat bevezetik a teherautókban, ez, ennek azonnal meg kell történnie. A második eszköz, amit az Európai Bizottság javasol, illetve Juncker elnök itt az Európai Labour Authority-ra, tehát munkaügyi hatóságra gondolok, eh, amelyet javasolt az eh, Unió helyzetéről szóló beszédében európai koordinációra, együttműködésre, tisztességes versenyre van szükség, és megfelelő felté- hogy megfelelő feltételeket biztosítsunk a munkavállalók számára, és megfelelő statisztikákat, hogy be tudják tartani a szabályokat. Az Európai Munkaügyi Hatóság nagyon fontos szerepet játszhat itt, az Európai Unió, a tagállamok és a közötti együttműködésben. Együtt kell működnünk, hogyha jó feltételeket akarunk biztosítani, a megfelelő egyforma versenyszabályokat és jó ellenőrzést. Én ezzel a szakbizottsággal szívesen együttműködök ezekben a témákban. Ennek az egésznek az európai homlokterében az európai sofőrök és a szektor áll. Köszönöm szépen, most megadom a szót a, a professzor úrnak, Borkovszki professzor úrnak a Gdansk Egyetemről tessék. Mikrofon. yes, I represent University of Gdansk, which has at least... Én Gdansk Egyetemét képviselem, ahol már nagyon régóta folytatunk ezen a területen kutatást, és bemutatnám most a, az eredményeket, amelyekre a kollégáimmal jutottunk. 20-40 éves tapasztalatunk van a közlekedés kutatásában. Két tanulmányt is készítettünk, az egyik a helyi kutatás volt a lengyel fuvarozó cégekről. Természetesen talán nem érdekli önöket annyira Lengyelország, de amit mi látunk, az az összes uniós országra érvényes, mind a központi 13, mind pedig a szélső 15 országra. És készítettünk egy szélesebb körű tanulmányt, az uniós közlekedési szektorról, illetve a növekedésről a GDP által mérve. Nézzük meg az eredményeket. A milyen összefüggései vannak a bevételeknek? Az öt napra korlátozott kabotás, a járműben pihenési tiltása, illetve az öt nap után a kiküldetési irányelv működésbe lépése látható itt. A bizottság alábecsülte ezeknek az intézkedéseknek a hatását, ugyanakkor mi mégis befejeztük a, a kutatást, mert nem akartuk megváltoztatni a számadatokat a kutatási időszak alatt. Tehát ha megnézzük az eredményeket, a fuvarozási műveletek számának csökkenése a lengyel cégek kétharmadánál meghaladta 7%-ot. A csökkenés legalább a cégek 50%-a esetében nagyobb, mint 50% volt, de lehet, hogy akár 60%-ot is eléri ez a szám. Önök közül azok, akik ismerik ezt az ágazatot, bizonyára tudják, hogy a legtöbb cég nagyon kicsi marzsal dolgozik, vagy egyáltalán nincs is marzs. Tehát az 5%-os bevételcsökkenés azt jelenti, hogy veszteségesé válnak ezek a cégek. Ezt a költségek csökkenése ellensúlyozhatja, de sajnos ez nem fog megtörténni. Itt legalább 5%-os emelkedés várható, a cégek legalább 50%-ánál, és a növekedés különösen a munkaerő költségében lesz majd látható, ahol legalább 50 vagy akár 60 százalékos lesz ez a növekedés a kiküldetéses javaslat esetén. Tehát ez legalább 30 százalékkal növelni fogja a munkaerő költségét. Hogyan láthatjuk mindezt a cégek viszonylatában? Természetesen a cégeknek csökkenteniük kell majd a járműflottájukat. Miért? Azért, mert fizetniük kell vagy a hitelért, vagy a leasingért. A bevételek csökkennek, a költségek növekednek, a cégek veszteségesi válnak, és nem fogják tudni kifizetni ezeket a hiteleket. A kis cégek esetében több mint 50%-os csökkenés lesz a cégek 90%-ánál. Tehát ha ez egy kicsi családi cég, amelynek két kamionja van csak, akkor ez gyakorlatilag eltörli az ő piaci jelenlétüket. A csökkentés kevesebb, körülbelül a cégek 50%-át érinti, de még a nagy cégek is több mint 10%-os csökkenés lesznek kénytelenek elszenvedni. Ami a foglalkoztatást illeti, a cégek legalább 90%-a a kisvállalkozások esetében azt arra számít, hogy a személyzet 30%-át el kell bocsátania. Ezek a kis cégek azok, akik 1 és 9 közötti számú munkálat foglalkoztatnak. És a nagyobb cégek azok, amelyeknek több lehetőségük van arra, hogy alkalmazkodjanak. Tehát a sok valamelyest kevésbé lesz látható, és a legalább 20%-os állománycsökkenés a cégek körülbelül 30%-ára fog csak vonatkozni. Ami pedig az üres járatokat illeti, a kiküldetési eljárás esetén az üres járatok legalább 7%-kal fognak növekedni az összes fuvarozó vállalat kétharmadánál. Ennek a mellékhatása természetesen a környezetvédelmi károsítás, eh, mert eh, több eh, üzemanyagot használunk. Nézzük meg a szélesebb körű eredményeket. Próbáltuk a GDP-t összekapcsolni különféle közlekedési mutatószámokkal. Az első oszlopban a közúti szállítási foglalkoztatást és a GDP növekedését láthatják. Ez pozitív korreláció a legtöbb országban, de sokkal erősebb a hatás a periféri országokban, mint a központi elhelyezkedési országokban. Tehát ez azt jelenti, hogy a GDP növekedés a periféri országokban jobban függ a közlekedés teljesítményétől, mint a központi elhelyezkedési országokban. A második sorban lehet látni a közúti vállalkozások számát, ez nem feltétlenül növekedett egyes országok esetében, tehát akkor miért növekedett mégis a GDP? Természetesen ez azért lehet, mert több országban nagy vállalatok dominálják a piacot, más országokban pedig viszonylag kisebb cégek vannak. A két másik oszlopból azt látjuk, hogy a központi országok esetében tőkeintenzívebb a teljesítmény, míg a periféria országokban inkább intenzív a teljesítmény. Az EU13 országaiban sok kisvállalkozó működik, míg a centrum országokban, a 15 országban nagy fuvarozók teszik ki a piac többségét. Természetesen a kisvállalkozások kisebb eséllyel tudnak alkalmazkodni a bizottság javaslata által létrehozott helyzethez. És ez a javaslat egyébként is csak az egyik versenyképességi tényezőhöz kapcsolódik, a munkaerőhöz. A tőkeintenzív vállalkozásokra nem vonatkozik semmilyen intézkedés, noha ezek különösen a nagyvállalkozások kompetitív előnyre rendelkeznek a tőkének köszönhetően. Ugyanis olcsóban jutnak tőkéhez. Tehát a mellékhatás az, hogy kevésbé lesz versenyképes a közlekedési piac az Európai Unióban, és csökken a GDP növekedés, főleg a periféri országokban, de a centrumországokban is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm, hogy betartották a hozzászólási időket. Most következik az eszmecsere. E, itt van önök előtt egy lista, ezen láthatják a hozzászólási e, időt. Vim e, Van de Kamp úr, három perce van arra, hogy válaszol, hogy kinek teszi fel a kérdést, és pingpong rendszerben megy a vitap. Tessék, önél szó. Elnök, köszönöm, köszönöm szépen. Először három kérdésem volna Skipper úrnak vagy igen vagy nemmel tud rá válaszolni. Ez az igazi pingpong, rövid lesz a meccs. Első kérdés. Minden szociális jogalkotást a smart tachográf révén el tudunk-e intézni? Miért nem? Mit ért az, hogy minden szociális kérdés? Hát a pihenési időt, kabotás, nemzetközi közlekedés, időszak, időtúlépések. Úgy gondolom, hogy ha... Nagyrészt igen, nagyrészt igen. Köszönöm. 2020-ig bevezethető-e? Igen, szerintem igen. Jó, világos? A referenciaidőszak. Vissza kellene nézni távolra, mondjuk 28 napra? Ha technikai lehetséges, az jó lenne de nem tudok konkrét választ adni lehetjük. Megnézi nekem? Igen, köszönöm. Akkor most a szakszervezetek részéről Parilli úrnak teszem fel a kérdést. Ez a terv lehetséges plusz hotelek építése nélkül? Röviden lehet válaszolni. Ez az öt frankos kérdés? A probléma az az, hogy a logisztika és a dispatching eh, okozza a problémát, nem a hotelek eh, kérdése. Szépen akkor Váberer úrhoz tenném fel. A 28 napig valaki úton van a kabinban. Ön már volt, csinált már ilyet? Igen. És milyen volt? Milyen érzés volt? Kicsit más munka ez. De egy teherautósofőr összanyit keres, mint a magyar minimumbér. Jó. Ugyanezt a kérdést tenném fel a portugál úrnak. Mondom hogy az apám és a nagyapám is teherautósofőr volt, az egész életemben ez e körül forgott, úgyhogy tudom, hogy miről beszélek. Hogyha 28 napig 28 napig akar valaki időt tölteni egy teherautóba, az nem jó, mint így. Van -e még egy kérdésem a Danci professzornak? Hát akkor abba hagyom. Monsieur Nilsson, c'est à... úr, tessék, szó három percre. Tack så mycket. Jag har eh, först eh, två frågor till eh, Mr Lasko. Det första är ungefär... Ajkornak tenném fel a kérdést. Az első kérdés az volna, mekkora része a kabotás része, a tisztán kabotás szállítás mekkora részét képezi a forgalmuknak az önök cégnél? 0,0%. százalék. Eh, Akkor van egy kérdés, amire eh, talán hosszabb válasz kell majd. Ha az Európai Bizottság javaslata a mobilitás csomag ügyében átmegy így, ahogy van, mondjuk lehet, hogy a parlament változtat rajta, de ha mégis átmegy ön, az ön szége részéről, mit változtatna rajta azért, hogy nemzetközi piacon maradhassanak. Milyen változást eszközölne ön a bizottság javaslatán? So, I elaborated during my presentation. A, az előadásomban elmondtam, hogy mik azok a fő pontok, ahol ahol úgy gondolnánk, hogy azt javasoljuk, hogy gondolják át ezeket a pontokat. Két fő Gond van, az egyik a 48 órás kabinban töltött idő. Szerintük a maximum 4 hét úton töltött idő volna jó, úgyhogy nem hotelbe küldik a sofőrt, hanem kötelező módon haza. Ez jobb benne a sofőrnek, jobb benne az ágazatnak, és a vállalatok számára is végrehajtatóbb szabály volna. A másik a minimum bér, a munkaerőkiködítés irányelv keretében mi erősen hiszünk abban, hogy a másik oldal, aki a szociális dömping ellen harcolni látszik, igazából a vállalat ellen harcol, illetve a kabotás jelenség ellen, de mi nem végzünk kabotást, mi nem olyan kelet-európai cég vagyunk, amely kabotásból él. Ezért ez a, ez a mellékhatás megöli a kelet-európai vállalatokat. Ez a tíznapos havi idő elég mozgásteret adna a nemzetközi kamioncégeknek, hogy hatékony módon szervezzék meg a munkájukat. Ön fråga till herr Schipper när Igen, köszönöm szépen. Van még egy kérdésem Ripper úrnak. Milyen előnyöket lát abban, hogyha köt kötelező formális együttműködést alakítanak ki a tagállamok között, az ellenőrzésben és az információ cserében. Hogyha minden állam kötelezően együttműködne ilyen formában, milyen előnyöket hordozna ez ön szerint? Er zijn eh, talloze voordelen, maar om er maar een paar te noemen, en dat doen. Tehát eh, ennek előnye az volna, hogy képzéseket szervezhetnének közösen, eh, a tahográf csalások elleni felkészítés, szakértői képzéseket komplex ügyekben, hosszú távú képzésekben, ez sokkal jobban lehetne kihasználni a korlátozott forrásokat, hogyha egy ilyen közös képzési tananyag alakulnak ki. És, ez, és az adatok seréje is segítene ezt, dinamikus, igazi adatok seréjét. Tehát jobban tudnánk a kulcs, kulcsa a jó együttműködésnek az, hogy jobban az információs pozíció. Jobb információnk volna, jobban tudnánk kihasználni a, olyan feladatokat tudnak elvégezni így, amelyek a célt szolgálnák. Montero. Megadom a szót három percre eh, Montero kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésem lenne a portugál képviselőhöz. A vezető nélküli autók használatával kapcsolatos korlátozások, ami a végrehajtást illeti, ez hogy tud megvalósulni? Az egy megegyezés az ágazat között ez már eléggé liberalizált, ami a különböző változásokat illeti, hogyha liberalizálni kívánják ezt az ágazatot még inkább, és a tehergépjárművek egy tagállamban négy hónapig bérelhetőek, akkor ez túlzott, ez eltúlzott, ez az autógyártók érdekében áll, és a és ez érdekével szemben áll, illetve a szállítmányozó cégek érdekével szemben áll. Másik oldalról viszont ezt a négy hónapot nagyon nehéz ellenőrizni, eh, ahogy ez a javaslatban most meg van fogalmazva, ez alig ellenőrizhető. Itt most konkrétan arról van szó, hogy hogyan eh, tudják az egymást követő bérléseket korlátozni. Az irányelvben most az szerepel, hogyha egy szerződés lejárt, akkor a következőt meg lehet kötni. Úgyhogy nem teljesen értem, hogy az ötös cikket hogyan lehet összekapcsolni azzal, amit most a jogszabály eh, javaslatban olvasunk. internacional para o transporte internacional. A szállítmányozás az egy nemzetközi tevékenység, mint nemzetközileg vagyunk tevékenyek. Egyes országok nyilván sokkal nagyobbak, mint mi, például Spanyolország, de ott van Magyarország, és megnézzük ezt a megnézzük a különböző szabályozásokat, a minimálbért eh, Németországban, Belgiumban, eh, eh, Franciaországban, ez sokkal magasabb a minimálbér, mint más országokban, amelyeket említettem, és amelyek aktívak az ágazatban. Még Spanyolországban is ez a helyzet. 35-40 százalékkal csökkenti a költségeket, ez a jelenlegi helyzet, de hogyha ezt megváltoztatjuk, ez 15-20%-kal is megdrágíthatja a szállítmányozást, mert eleve kevés a sofőr. Szinte mindenütt Európában nehéz sofőröket találni, és közben büntetjük azokat a vállalatokat, amelyek versenyképesek, akkor rövidebb szállítmányt fognak vállalni, kevés lesz az autó is, tehát ez egy elég jelentős mértékben hatással lesz a transportágazatra. Van de Kampúri a szó, három perc. Köszönöm elnök asszony. A Danszki professzornak tenném fel a kérdést. Nem jobb az, ha visszamegyünk az eredeti célra a kapitás esetében, azaz, hogy elkerüljük azt, hogy üresen járjon, menjen vissza a teherautó, tehát, tehát sem ö, belföldi forgalom, sem posting nem szerepelne ebben. Well, remember that... Uh... Nos, gondoljon arra, hogyha egy periféria országról van szó, és sokáig kell vezetni onnan, akkor nagyon nehéz időben hazaérni, ahogy azt a bizottság javasolja, akkor ez egy teljesen más helyzet, mint hogyha valaki egy centrum országban van, és onnan teszi meg ezt az utat, onnan indul el ugyanabba az irányba. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani egymással. Ezek a szabályok máshogy fognak vonatkozni az egyes országokban lévő cégekre. Akkor a svéd szakszereti úrnak tenném fel a kérdést, és Parili úrnak. Mik a Waberer úr, vagy a Waberer cég képviselőjének a kérését, a több rugalmasságra vonatkozó kérését, hogyan, arra hogyan értékelik, hogyan reagálnak? A úrral kezdjük. Er Nos, ennél rugalmasabban, mint most nem lehet operálni. Dániában látunk Lengyel, Lengyelországban nyilvántartásba vett eh, eh, tehergépjárműveket, eh, kabotást folytatnak, a Svédországban is átmennek, három kabotásút, aztán visszamennek Dániába, és ott folytatnak három kabotás szállítást. Lengyel gépjárművekről van szó, amelyeket Lengyelországban vettek nyilvántartásban, de Lengyelországban nem mehetnek, nem járhatnak, mert 24 méter nem hosszabbak ezek kifejezetten Svédországra gyártott autók, ennél nagyobb rugalmasság nem kell. Ez a pihenési időkkel. Ik bedoel de rij- en rusttijden. Tehát az, a, az autóvezetési és pihenőidőben érvényesítendő több rugalmassággal mi a helyzet? Oui, uh, le secteur du transport routier a szállítmányozás, közúti szállítmányozási ágazat az egyetlen olyan ágazat, e, és ez egy tanulmány, amit az Európai Bizottság e, készítetett, az mondja ki, hogy ez a legrugalmasabb az összes szektor közül. Az Európai Bizottság nekünk, az összes partnereknek e, kiadott egy közleményt, amelyben az szerepel, hogy a tanulmány szerint kevesebb, mint 48 órát dolgoznak hetente az ágazatokban, eh, de az egyetlen ágazat, ahol többet dolgoznak, az a közúti szállodmányozás, és ezt csökkenteni kell. És még több rugalmasságot akarnak. Ez az ágazat eh, rugalmas. Ennek az ágazatnak a fő problémája az ellenőrzés és a szankció a szabálytalanságok eh, esetében. Ennél, én, én nem tudom, hogy hogy lehet ennél rugalmasabbnak lenni. És hadd mondjam el még azt, hogy Németország például azt mondja, hogy 15-30 ezer parkolóhely hiányzik. Most úgy, a, most a, a, dömp, a szociális dömping legalizálására 30 ezer további ö, ö, ö, ö, parkolóhelyet kellene létrehozni. Most, ha most azt mondjuk, hogy Európában növekszik a bűnözés, akkor több börtönt építünk? Köszönöm, Ertug úr, a szó. Két percre. Tessék. Köszönöm szépen. Lajkórnak Lajkó úrnak tennék fel egy kérdést azt kérdezték tőle, hogy hány, mennyi kabotást végeznek, 0,0 százalék mondja. Most itt van egy internetes oldal, az önök internetes oldalukról egy reklám, Németországban 1200 autó hetente, 700 Nagy-Britanniában, több száz Benelux államokban, akkor ez most hogyan illik össze? ez az információs információ az igaz, de ez, az inter, ez a nemzetközi szállítmányozásra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy, ez ága, hogy a szállítmányozás során, szállítás során egyszer átlépik a határt. A kabotás pedig azt jelenti, hogy Németország, hogy kabotás azt jelenti, hogy Németországban rakják meg az autót, és ott is pakolják ki. Tehát ebből a szempontból nulla százalék. Következő kérdésem Skipper úrhoz. Ön azt mondta, hogy a probléma a végrehajtás, ebben egyetértünk. Mit gondol arról, hogyha egy európai hatóság jön létre, vagy európai szintre több kompetenciát ruháznánk át, ön ezt eh, támogatja? Ha igen, akkor hogy nézne ez ki? Nem vagyok biztos abban, hogy az európai álláspont most mi, tehát nem akarok politikai kérdésekbe bocsátkozni. 15, nem politikáról van itt szó, hanem arról, hogy több, akarnak több kompetenciát, mint az Európai Unió egésze abban, hogy a végrehajtatás, a betaratás hatékonyabb lehessen? Nem politikai kérdés ez. Mindig üdvözlendő, hogyha több lehetőségünk van ahhoz, hogy végrehajtsuk a feladatainkat, ám ez nem jogalkotás kell ehhez vezetni, hanem csak jobb együttműködés a 21. században az információs pozíciónkat kéne javítani, jobb adatokkal, jobb adatcserével, több együttműködéssel, bizonyos illegális tevékenységek elleni fellépésben. Köszönöm szépen, Robert Zil úr következik három percre. Köszönöm, Karima. Először is a pingpong helyett én inkább az intelligens teniszt mondanám. Én kicsit lassabban szeretnék kérdezni. Én a tiszta egységes piacért küzdök minden ágazatban, mert a társadalmunk összes szintjén, az összes tagállamban ez a legjobb megoldás. Az első kérdésem Bertoli asszonyhoz szól. Ön említette a szociális kifizetéseket más tagállami cégek viszonylatában, tehát nem fizetnek ugyanannyit, mint a francia cégek, tehát nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, és így tovább. Tehát önt jobban érdeklik a lengyel és lett emberek, akik a nyugdíjba mennek, vagy inkább érdekli önt az, hogy jelenleg hány cég fizet a sofőrjeinek? A megfigyelés, amit mondtam, nem a befizetésekre vonatkozott, hanem az adóalapra, ami számomra fontos az az, hogyha egyenlőségről beszélünk, akkor a javadalmazásban is meg kell ennek jelennie. Itt nem csak a fizetésekre vonatkozik, és egyébként a szociális partnerekre is gondolok, hanem a késleltetett fizetésekre, tehát a nyugdíjra. Tehát, hogyha egy nemzetközi szállítmányozóról van szó, akkor hogyha ugyanazon a piaci szegmensen belül vannak jelen, akkor Természetesen nem lesz minden országban azonos a fizetés, de mindenkinek ugyanannyi kellene, hogy legyen az adóalap. Mert egyes helyeken ugyan ahhoz a ugyanarra a munkára más logika vonatkozik. Szerintem ezt kellene megszüntetni. Remélem, hogy ez érthető volt. And, and for example, uh, uh, local... Például az Európai Parlamentben az asszisztensek tízszer annyit kapnak az egyik országban, mint a másikban. Tehát természetesen a szegényebb országból származók kevesebbet kapnak, mint a gazdagabb országból származók. Azt kérdezném, hogy hol van a teherautósofőrök otthon Európában, hova kell menniük a három hetes időszak után? Ez egy nagyon jó kérdés. Még nincs erre válaszunk. Például, ha veszünk egy lengyel sofőrt, akit egy portugál vállalat alkalmaz, akkor hova kell visszamennie? A vállalat székhelyébe? Székhelyére Portugáliába? Egyes szövetségek ezt szeretnék elérni, tehát a lakóhelye, a családja élőhelye az Lengyelország, tehát az nem elfogadható, hogy valaki Portugálba menjen pihenni egy vállalat székhelyére, hova Eh, ahol 150 kamion parkol. Eh, eh, nekem is vannak két helyem. Én nagyon szeretem Lisszabon például, de ha mindazok a cégek, akik Lisszabonban rendelkeznek székhelyel, ezeken a kis utcákon, akkor miről is beszélünk? A bizottság a mai napig nem válaszolt erre a fontos kérdésre. Köszönjük szépen, Zile úr! Csak szeretnék mondani valamit, nem tudok más olyan e, európai jogszabályt, ahol a polgároknak e, három hét után egy konkrét helyen kell tartózkodniuk, e, és rendőrségi dokumentumokkal kell ezt igazolniuk. Köszönjük szépen, folytatjuk a vitát. Pavel Telicska következik három percben. Köszönöm az elején, én is elmondanám, hogy nagyon sok lehetőség van Európában, és nagyon sok Eh, unfair gyakorlat. A, egy francia sofőrnek milyen az átlag fizetés, és hogy áll össze ez a fizetés? Ismertetné ezt velük? Euh, ez az utolsó dián szerepel Itt minden benne van a munkadó és munkavállalói hozzájárulásban. Itt kb. 30 euróról van szó Franciaországban. A sofőrök körülbelül 2200 eurót keresnek nettó havonta. közep középszinten. Your information... Szerintem nem helyes az információ, amit mond, mert ez egy cseh sofőr átlagfizetése és a Waberer cégtől is tudom, hogy ott is hasonlóak a, a cseh fizetéshez a magyar fizetések. Aztán beszél több elemről. Ön szerint mi volna a célja a mobilitási csomagnak? Mi is volt a képmény cél ennek a csomagnak ön szerint? Merci, merci de poser cette question. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Ami a kapotást illeti, itt a kabotás teljes liberalizációjával szemben állunk. Öt nap limitálni a kapotás. ez tulajdonképpen ez egy, ez egy elfedett liberalizáció, E, és a karansz időszakot is említenem kell a két kabotás között, e, tehát nem lehet a kabotás a belső piac e, túlszulejtése. A kabotást mindig azért hozták létre, hogy optimalizálják a hazatérést. Anna, megy az idő. A kérdésem az volt, világos. Mi a célja a mobilitási csomagnak? Nem kaptam választ öntől erről. Következő kérdésem, mi a különbség ön, között, ön szerint három és az öt nap között a kabotásban. És voltak éppen a három nap ön szerint milyen hatással lehet majd nemzetközi szállítmányozásra? Le but n'est pas d'entraver le transport, le transport international. Le... A cél az e, egyszerűen az, hogy a a nemzetközi e, szállítmányozás, tehát hogy meg tudjuk különböztetni a e, kabotástól pontosan azért, hogy válaszoljak a kérdésére, hogy ne egy olyan piac jöjjön létre, amely teljesen el kap, kapcsolódik már a kereskedelmi céloktól. Az nem lehet ez egy autonóm piac, egy külön piac, egy független piac, és anélkül, hogy olyanok működjenek ezeknek, akiknek nincsen szerződéses viszonyuk. Megint nem kaptam választ. Mi a különbség a három és az öt óra között? Nem a kabotás, mi a kabotás, nem a kabotás definíciót kérdezem, nem támogatom azt, hogy méltánytalan gyakorlatot folytassanak vállalatok, és nem kaptam választ a kérdéseimre, ez így nem működik. Köszönöm szépen Telicska úrnak, most én következem. A professzor úrtól szeretnék kérdezni valamit, Banocki úr. Én úgy hallottam, és ez így van-e, azt mondta, hogy olyan szabályokra van szükség, amelyek különbözőek, mint tehát a Közép-Európában más szabályok legyenek érvényesek, mint Kelet-Európában. Ön ezt mondta? Igen, vagy nem? Ezt jól értettem? Nem, nem, én csak azt mondtam, hogy különböző hatással lesznek ezek a szabályok a kelet-európai országokra és a közép-európai országokra. Nos, tehát ez azt jelenti, hogy ön támogatja, hogy jó lenne, hogyha felfele indulna a rendszer, tehát a szociális szabályok is több védelmet biztosítanának, és minőségi változás jön egy létre. E, támogatja-e e az egyenlő bért az egyenlő munkáért elvet? Egyenlő bér, e, egyenlő munkáért, ez tulajdonképpen megfelel a munkavállalók egyenlő elbánásának Európában? Hogyha minden más egyforma, például az életfenntartás költségei is, akkor igen. Igen, hát ezt mi is tudjuk. Egy másik kérdés. Az elnök beszél. Párió úr, ön említette, hogy az mennyire fontos az ellenőrzés, a család elleni fellépés, csalás elleni fellépés. Ön támogatná-e az, hogy legyen egy európai adatbank, hogy biztosítsuk az európai jogszabályalkotás betartatását. Igen, abszolút az ECR álláspontját megerősítem, 100 tehergépjárműből 30 tehergépjármű az ellenőrzés során eh, szabálytalanságot eh, mutat, tehát naponta 700 ezer eh, tehergépjármű szabálytalanul közlekedik szállít Európában. Hogyha az Európai Bizottság ezt nem értette meg, akkor semmit nem értett meg. Tehát ön is támogatja azt, hogy legyen egy európai ügynökség, eh, közúti szállítmányozási ügynökség, amely aztán ellenőrizhet. Olyan kérdést ez amire nehéz feltenni. Megint csak politikai sodratú ez a kérdés. Az európai ügynökség persze jó, A Alors attendez, et la dernière question. Az utolsó kérdésem Pariónak teszem fel. De még van fél percem. De beleszóltak az én kérdésembe, és ezért 10 másodpercet adok még magamnak, Parió úr. Azt szeretném tudni és megérteni, hogy a a postaláda cégek által alkalmazott sofőröknek mi konkrétan a jogállásuk, akik nem a saját hazájukban dolgoznak. Elnök asszony, ezek a modern rabszolgák, én ezt mondanám erre ez, én, én igyekszem mérlegelni, hogy mit mondok, de egy román sofőr, aki hónapokig Belgiumban, Franciaországban van úton, szlovák jogállással, akkor ezt nem nevezhetjük rabszolgának, mert nem kiküldött munkavállaló, mert a jogszabály azt mondja ki, hogy csak a saját országából lehet kiküldött munkavállaló, munkavállaló valaki. Tack. Det vi ser här idag är precis anledningen till varför EU inte fungerar. Vore vi... következik. Mi most pont azt látjuk, hogy nem működik eh, az európai rendszer. 27 ország eh, hálójáról van szó. Na most, hogyha ugyanazon a gazdasági szinten és ugyan lennénk, és ugyanaz lenne a szociális eh, szabályozás, akkor, szabályozás, akkor ez működne, de nem így van, és ezért nem is működik. Svédországban a, a svéd szállítmányozási ágazat nagyon is szenved a külföldi cégek kabotás tevékenységétől, és Dániába átmennek, onnan visszajönnek Svédországba, kabotás tevékenységet végeznek, tudatosan kihasználják a helyzetet és a szabályokat a kabotás segítségével. Ennek szerintem semmi értelme, én is voltam úton évekig nemzetközi szállítmányozásban, és Lajkó úrtól azt hallom, hogy ők nem végeznek kabotás tevékenységet. Hát ekkora butaságot még nem hallottam. Hát hiszen más nem is csinálnak fiók cégeket hoznak létre minden országban. Németországban például önöknek van egy fiókja, önök azt gondolják, most akkor önök ott német tehergépjárműveket állítanak útra? Német sofőrük van? Német bért fizetnek neki? Erre kérek választ. Thank you for this kind question. Köszönöm a kedves kérdését. Talán nézze meg majd legközelebb a weboldalunkat. Igen, van egy lányvállalatunk Németországban, de ez, ott csak az értékesítők működnek, német eladók működnek, nem autóvezetők, nem kabatást hanem egy német értékesítési cégünk van német munkavállalókkal. Hogyha láttak Waberer teherautót kabotással, küldj el a képet róla, és akkor már reflektálok a fedetésére. Én igazgatom ezt a céget, tudom, miről beszélek. Úgyhogy ennyit mondanék saken hör ju också att Barber ägs. Nos, ami még ehhez tartozik, az az, hogy a Waberer 97%-ban egy kockázati tőke vállalat tulajdonában van. A céljuk az, hogy nyereséget termeljenek, tehát nyilván nem fognak német sofőröket német autóban német bérért foglalkoztatni, és Lengyelországban ugyanígy nem lesz ez így. Az önök üzleti célja az, hogy a tehergépjárművek, tehergépjárműveik Európában vannak úton, egyik országból a másikba mennek, ez kabotás, semmi más, persze kiforgathatja a szavaimat, de kabotás tevékenységet folytatnak. Sorry, I, I really don't... Nem értem, mit akar tőlem kérdezni. A kabotás definíciója világosan le van fektetve. Mint, tiszta, mint a víz azt jelenti, hogy külföldi teherautó külön sofőrrel egy adott országban belföldi fuvarozást végez. Mi ebből nulla százalékot csinálunk. Ha azt kérje Waberertől, hogy német sofőrökkel szállítson Magyarországról Németországba, hát ez sehol sem működik Európában. Itt nemzetközi szállításról van szó, teherfuvarozásról. Köszönjük szépen Lünger folytatjuk. Most 5 percben Arnotő asszony. Köszönöm szépen. Siper úrtól kérdeznék először. Ő azt mondta, hogy 23%-ban történt csalás a tahográfokkal. Nem gondolja, hogy a csalás helyett inkább arról van szó, hogy nem nyújtották be a kötelező dokumentumokat, és hogy ilyenkor a járműveknek nem szabadna tovább hajtaniuk, vagy pedig komoly pénzügyi szankciókkal lehetne a csalásokat megelőzni? Ez az első kérdésem az ön számára. Persze, olyan, de olyan szankciókat kell követelni, aminek elritentő hatása van, és arányosak. És ez fenn is áll. Ám sok esetben a csalás nagyon sok pénzt hoz. Egy, egy teherautó, egy kamion, amely csalással működik, több évente több tízezer euróval többet keres hoz, mint egy teljesen legelesen működő. Tehát egyfajta kockázatként számolhatja el a vállalat, azt is, hogyha megfizeti néha a büntetést, és akár megéri tovább folytatni a, a csalást. Ezért történik, hogy az EU rendszerben sokszor figyelme kell lenni a jó hírnévre és a jó hírnév megjelenítése, hogyha ez megjelenne a közvélemény alatt, az is eredetlen, vagy ha sérülne, az is eredető hatással bírhatna. Köszönöm szépen. A második kérdésem Bertolo asszonyhoz szól. Szeretném megkapni a diáit először is, hogyha lehetséges. Ön jogosan a protekcionizmust cáfolni próbálta ugyan, de én nem ellenzem az intelligens protekcionizmust, meg lehetne találni így is a megfelelő megoldást. Természetesen a megélhetési költségek nem azonosak az egyes országokban, de ha folyton ezzel érvelünk, akkor soha nem fogjuk ezt a tisztességtelen verseny problémát megoldani. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy szükség van az intelligens protekcionizmusra. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, ami jelenleg még lehetséges. Egy egyszerű elvet kellene meghatározni, tehát az egyenlő munkáért egyenlő bért elvet kellene alkalmazni, és ezt minden tagállamnak ki kellene követelnie. Még ha egyet is értek Lundgren kollégával, az Európai Unió itt nagyon rosszul működik, és ebben az ágazatban is, ami számunkra nagyon fontos. Köszönöm szépen a kérdését valójában mi úgy gondoljuk, hogy itt egy szükségszerűségről van szó, mert a tagállamok és a, a bizottság javaslata alapján saját szabályokat fogadnak el. Tehát először Németország kezdte ezt, utána Franciaország, és utána mások. A kiküldetéssel az a helyzet, hogy ez nem egy tökéletes megoldás, szerintük ez egy nehezen alkalmazható megoldás a fuvarozás esetében. De Jelen pillanatban ezzel próbálunk megoldást találni a sofőrök társadalmi helyzetére. De az egyenlő munkáért egyenlő bért elvvel vigyázzunk, mert a, itt arról van szó, hogy ugyanazon a területen azonos bért kell adni. De itt nem területekről van szó. Köszönjük szépen, Bertoló asszony. Deli úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két rövid kérdésem van Berteló asszonyhoz. Az első kérdésem, tegnap olvastam az újságban, hogy több száz sofőr zárta le Franciaország, Olaszországgal és Belgiummal közös határát, mert elégedetlenek voltak az Európai Bizottság javaslatával, és azzal, hogy hogyan fogja ez megvédeni őket az alacsony költségű kelet-európai versenytől. És természetesen tiltakozni helyes dolog, ezzel nincs problémám, de Ön úgy gondolja, hogy az út lezárása a jó módja annak, hogy az egységes piacot megőrizzük? Ez inkább provokatív kérdés volt. A valódi kérdésem pedig az, hogy ön említette a bérek és a fizetések közötti különbségeket egyes országokban. Ön valóban úgy gondolja, hogy mindezek a különbségek eltűnnek majd, hogyha a nemzetközi fuvarozásban dolgozókat a kiküldetésre annak a hatája alá helyezzük? Tehát mi a helyzet a, a mások módozatokkal, például a légi szállítmányozással? Itt is megjelenik az egyenlő munka, egyenlő bér elve, tehát mindennek ugyanúgy vonatkoznia kéne rájuk is. Ez az én kérdésem önhöz. Köszönöm. Köszönöm a kérdését. Az első kérdésére a szomszédomnak adnám át a szót, mert ez inkább az ő asztala, én a munkaadókat képviselem. Nem vagyok biztos benne, hogy az október 23-ai üléssel kapcsolatban mindent értek, azt hiszem, hogy itt félreértésről van szó. Még ha lesz is végül egy speciális rendelkezés, jelenleg az 1996-os rendelet az érvényes és nem lehet mindenkit ugyanazzal a fizetéssel alkalmazni, de Európában itt egy versenyképességi probléma van. Azt látjuk, hogy jelenleg a vállalkozásoknak versenyelőnyük van, amiatt, hogy a fizetések és az adók is eltérőek. Ez nem ugyanazt a versenyhelyzetet teremti az egyes szereplők számára, mint mások számára. Mi a megoldás? Nincs ideális megoldás, mi egy nagyon optimális megoldást próbáltunk találni. De a következő hónapokban is folytatni fogjuk ezt, és meg akarjuk vizsgálni, hogy milyen lehetőségeink vannak a nemzetközi sofőrök számára. Itt nem az országon belüli fuvarozókról van szó, hanem a nemzetköziekről. Köszönöm. Köszönjük szépen, és lejárt az idő. Isabella de Monta következik, két percet kap. Parrillo. Eh, a proposito dei tempi di guida e di riposo... Úrnak tenném fel a kérdést a vezetési idő és pihenési idő közötti megosztásban a bizottság javaslata másképpen határozná ezt meg, mint most. Ön szerint ez a változás jó? Tükrözi a közúti biztonság javítását és javítja a munkavállalók életminőségét, vagy szociális helyzetét? Jobban kipihentek lesznek a sofőrök ezután? La proposition qui est faite... Ez a javaslat ez, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ha módosítjuk a vezetés és a pihenés idejét, ahogy ezt már mondtam, minden szabály, vagy minden feltétel egymástól kölcsönösen függ. Hogyha a nyugalmi időt módosítjuk, akkor a munkaidőt is módosul. A munkaidő is módosul. Másik, az Európai Bizottság, és itt nagyon mérlegelem a szavaimat, egy olyan javaslatot dolgozott ki, amelyek kapcsolatban ma azt halljuk, hogy újra módosítani kell a vezetési időt, hogyha tiszteletben akarjuk tartani az Európai Bizottság javaslatát. Ezt ellenezzük, mi azt mondjuk, hogy ahogy ez most van, így kell, hogy maradjon. Ami sokkal fontosabb az, ahogy végrehajtassuk, betartassuk a szabályokat, nem az, hogy örökké változtassuk. Aiko, a proposito della flessibilità del rientro a casa. A rugalmassági javaslatot illeti, a lakóhelyet illetően. Ezt a javaslatot, tehát nem kell feltétlenül lakóhelyet bejelenteni, akár a teherautóban is, a kamionban is lehet pihenni. Ön szerint minden nemzetközi kamion cégnek engedélyezni kell, és minden, minden teherautó fel kell szerelni intelligens tahográffal? Ez megoldást jelentene? Mi ellenezzük az autóban való pihenést, még annál is inkább, hogy sosa hallottuk fel e, ezt a kérdést, hogy a jelenlegi jogszabály alkalmazásával kapcsolatban, mely kimondja, hogy a pihenés alatt a vezet kettő szabadon mozoghat. Ez azt jelenti, hogy a sofőrnek nem kötelező az autóban maradnia. Ez számunkra kizárt hogy olyan szabályt fogadjunk el, amely szerint 45 órás pihenő időt az autóban töltsön a sofőr. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, engedjenek meg e, e, engedjék meg, hogy Bokovszki biztos, illetve professzor úrhoz föltegyek egy kérdést. A szállítmányozási szolgáltatások ára növekedni fog mindenhol, és hol többet, hol kevésbé, és mely tagállamokban lesz a legtöbb új KKV. Oczywiście podrożeją najwięcej w krajach. Igen, természetesen e, megdrágulnak a szállítmányozási szolgáltatások azon tagállamokban, amelyek a leginkább függnek a e, szállítmányozástól Közép- és Kelet-Európában. Najwięcej przedsiębiorstw zniknie w Polsce. A legtöbb szállítmányozó cég Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Bulgáriában meg fognak szűnni, el fognak tűnni. Hány napra van szüksége egy sofőrnek Portugáliából Németországba, Portugália közepéből Németország közepébe? át kell menni több határon, és Németország negyedik vagy ötödik a célpiacunk, piacaink között, úgyhogy ez egy nagyon releváns kérdés. Nagyon sok portugál autó, amelyik Németországban lepakol, az aztán fel is tölti a terautóját, hogy aztán az ibériai félszigetre szállítson. Ez egy teljesen tipikus szállítmányozói tevékenység. Én azt kérdezem, hogy mennyi ideig tart ez az út? Hány nap? E Pontosan ezt akartam mondani, ez egy 45 órás út. Két rövidebb eh, eh, pihenőidő lenne, ez nagyon rossz. Eh, 15 napos úton el lehet menni Németországba, ott kipakolni, felpakolni, visszamenni Spanyolországba eh, két hét alatt. Ez azt jelenti, hogy gyakran a 45 óra eh, akkor merül fel, mielőtt hazaér valaki, és eh, akkor kell pihennie. Tehát ez az a szabályozás, amit módosítani kellene lehetővé kell tenni azt, hogy négy héten belül két-három rövidebb pihenőidőszakkal lehessen dolgozni, és aztán ezt legyen, lehessen kompenzálni egy hosszabb heti pihenőidővel. A portugál cégek, hát nálunk ugye menedzserek is vannak Romániából, Bulgáriából, őket Portugáliában veszik fel és Portugáliában élnek gyakorlatilag bevándorlók nálunk, és a családjuk is ott él Portugáliában, ezért szeretnének Portugáliában pihenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem gondoltam, hogy egy ilyen egyszerű kérdés, ilyen hosszas, bonyolult választ kapok. Nem is kommentálnám. Nagyon sajnálom, lejárt a hozzászólási idő. Tudom, tudom, hogy frusztráló, mondja az elnök, ez egy nagyon frusztráló gyakorlat, de hát a szabál, a szabál. Meissner asszony, öné a szó. Vagy odaadja Talicska úrnak? Meissner asszony odaadta Talicska úrnak a hozzászólási időt. Ó, hát akkor Talicska úr, ön következik két percre. Voltak éppen kollégám kérdéseit Bilbao asszony kérdéseit teszem fel, nem tudott eljönni ma. Alapvetően visszatér a kérdés egy korábbira. Bertol asszonyt meg a többi szakértőt röviden kérdezném meg. Mi volna az igazolható kabotás időszak, időtartam? Ön szerint mennyi volna az idő és miért? Je vais essayer de répondre précisément à votre question pour que vous évitiez de dire que je n'y réponds pas. Köszönöm szépen. Nem tudok, ami a kérdését illeti, a kapitás maximum három nap lehet, tehát egy belső szállítmányozásra van szó, egy nemzetközi szállítmányozással szemben, tehát számunkra ez nagyon fontos, hogy ez csökkenjen. Uh, tehát, ugye ezt a kérdést feltenném minden meghívottnak, akkor az lenne az eljárásunk érdekes volna látni a különbségeket, meg a különböző magyarázatokat meghallgatni. Thank you. Köszönöm. Tehát a három napban lehetne. A kabotásról ugye arról van szó, hogy nem akar üresen visszamenni, nem, nem akarjuk a üres eredet teherautót környezetvédelmi szempontból. Ez jó, és három napban mérném. Uh, I don't have translation at the moment. I would like... Most nem kaptam tolmácsolást. Meg tudná, meg tudná ismételni a kérdést. Az ön véleménye szerint mi lenne a kabotás megfelelő időszaka, és meg tudná ezt indokolni? Azt gondoljuk, hogy a kabotás ez egy nagyon jól szabályozott tevékenység, a megfelelő, a rend, valódi, igazi kabotás. Szerintünk a hét nap a megfelelő időszak nem gondolom, hogy amikor ezt módosították, akkor ezt megfelelően végig gondolták, hogyha megnézzük a kabotás szabályait, a háromnapos kabotás esetében üres teherautóval való vezetés is beleszámít ebbe? Általában előfordul az, hogy Nagy-Britanniából átmegy egy teherautó üresen Franciaországban, aztán felpakolják, eh, eh, aztán lepakolják, és üresen megy vissza Spanyolországba. Monsieur Taylor! Taylor úr! Köszönöm. Két kérdés. Prélo úr. Mi hogyan reagálnak arra a rendelkezésre, mitelint moteleket és parkolókat kéne építeni, méghozzá non-profit szociális vállalatok révén. Az ön szervezete vajon továbbvinné ezt a gondolatot, vállalná ennek a továbbvitelét? Aztán az ITF e hogyan reagálna arra, hogy a munkaadók kiküldenék a váltás sofőrt, hogy leválthassa a pihenőidőbe utazó munkavállalót. Szerintem ez működőképes, hogy reagálnak erre. Köszönöm a kérdést. Ami a lakhelyre való visszatérést illeti, egy munkavállaló számára, akit levált egy másik sofőr. Most a sofőr visszamegy a saját országába a cég költségére amit ön javasol, és ez az egyik javaslat, amit hallottuk a szociális párbesz, párbeszéd részben, hogy hogy a vállalat székhelye szerinti országba térjen vissza, ez egy teljes aberráció szerintünk, mondjuk egy portugál cég esetében egy lengyel sofőrnek. Mi azt akarjuk, hogy a mai gyakorlatot legalizáljuk, tehát, hogy a visszatérés, a sofőr székhelye, lakhelye szerinti visszatérés a, a cég költségére történhesse meg. Ez egyelőre, ez a gyakorlat, de nem legalizált gyakorlat vagy pedig a sofőrnek kell kifizetni magának eh, ezt eh, az utat, ami hát egy lehetetlen dolog. Tehát miért, ne miért a teherautót kell visszavenni? Nem, nem lehet csak a sofőrt visszavenni, és a teherautó mehetne tovább, csak a sofőrt váltanák és nem válaszoltam meg a szociális vállalkozások, hogy hogyan működhetnék a parkolókat és a moteleket. Ezt a gondolatot nem reflektáltam. Számunkra az autó az alaptevékenységét ott kell, hogy végezze, ahol nyilvántartásban van végve a cég. Ez elképzelhetetlen, hogy mondjuk van egy cég, amelyik egy országban van, de van a székhelye, de az autó nem ott működik alapvetően érdemben. Ez az abszolút tisztességtelen verseny jelensége tehát a vállalkozás tevékenységenek nagy része, illetve az autó nagy részben ott menjen, ahol, ahol a tevékenységét végzi az autó. Ami a parkolást illeti, nem azért parkolnak, parkolókat illeti, nem csak azért hozzák létre parkolókat, hogy ott aludjon a sofőr, azért is létrehozzák, hogy szuhanyozni tudjon, enni tudjon, pihenni tudjon, és aztán újraindul. Tehát nem itt élnek a sofőrök, ez is egy aberráció. A kérdésem az volt, hogy a hotel és a parkoló megfelelő elszállását kínálna mind a két nemű sofőr számára. Miért nem tudják megvizsgálni ennek a lehetőségét? monsieur. Köszönöm szépen. Egy mondatot. Igen, persze, szól a válasz. de onnantól kezdve, hogy megtiltják, hogy a heti pihenőidejét ott töltse, normál körülmények között kell tudni biztosítani azt, hogy a pihenőidejét, az alvó idejét töltse a sofőr. Egy kicsit nagyobb kell, hogy legyen ez a hely, mint két négyzetméter. Nos, akkor most megadom a szót bár képviselőnek. Most Lundgren úrnak kellene helyettesítenie, de bár úr azt mondta, hogy ő, ő tudja helyettesíteni. Lundgren úr, ön még azért marad. Bár úrnak adom meg a szót, két és fél percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, a kedvességét a kedvességét és a rugalmasságát. Az első kérdésem Skipper úrnak a e, a cégekkel kapcsolatban. Ön szerint hogyan lehetne szigorúban szabályozni ezt, ezeket a visszaéléseket, hogyan lehet ezt korlátozni, az levél a postaláda cégek tevékenységét. A második kérdésem Podéjó úrhoz szól. Ön szerint lehet-e valamilyen átmeneti időszakból kiindulni, ön szerint a kabinban töltött pihenőidő egy teljesen no-go, vagy az autóban töltött pihenőidő, ez teljesen elfogadhatatlan-e? Ehhez azonban biztonságos parkolóhelyeket kell létrehozni. Ön szerint lehetséges-e az önök egyetértését megkapni egy esetleges átmeneti időszakra, hogy ezt eh, ki lehessen építeni? Köszönöm. Yes. Thank you. It's an interesting question. Köszönöm, érdekes kérdés. nem én döntöm el, hogy mit ellenőrzünk, inkább hollandul mondom. Tehát az, hogy hogy ellenőrzünk, azt meghatározhatjuk, hogy mit, azt nem nekünk kell. Az, hogy az európai együttműködés javítja egymás támogatása révén, a kapacitások jobb kihasználása révén a hatósági ellenőrzést, ez igaz, és sokkal többet tehetnénk megint azt mondom, a kulcsfontosságú eleme mindennek a jobb együttműködés. És itt ebben a jobb jogszabályok segíthetnek bennünket. Az ETF-ben mi meghallgatjuk a munkadókat is, hogyha mondhatom ezt, akkor a jó munkavállalók, munkadókat, És ők azt mondják nekünk, hogy jó tervezéssel és jó diszpécser szolgálattal meg tudják oldani, hogy a vezetők hazamehessenek és otthon pihelhessenek. Szükség van arra, hogy ezt jobban megszervezzék, és az átmeneti időszak szerintem az senkinek nem jó. Még kaptam néhány másodpercet. Berteló asszonytól szeretném megkérdezni, hogy a kabotázs kiterjesztése az öndiáján az szerepelt, hogy néhány szörnyűséges példa már történt a belső és nemzeti piacokon. Azt szeretném kérdezni, hogy a kiterjesztés még nehezebb helyzetbe sodorja el a nemzeti piacokat. A válasz vitathatatlanul igen, mert még azzal a kerettel is, ami 2009-ben indult, nem tudtuk a kabotás hatását mérsékelni a belső piacra. Köszönöm. Bertel asszony, most következik a normális ritmus, Lundgren úr következik. Ő Daniela Ajutó helyett beszélt, tehát ő most három percet kap. Tack Jó, köszönöm. Magam részéről azt a kérdést tenném, nem, nem hagynám abba azt a kérdést, amit a Váberek képviselőnek is feltettem. Kaléban olyan a hét alakult ki, hogy a trélereket ott parkoltatják, a nagykömönöket, és a sofőrök hét végét is ott töltik. Ön szívesen töltene ott egy hét végét? a, a parkoló mellett? Volna kedve ott hétvégézni? És ha nem, akkor miért nem fizeti meg a tisztességes bért a munkavállalónak, hogy lehessen más választása, máshol aludni vagy pihenni? Uh, our, my answer is that, uh, A válaszom az, hogy a Kalei térség bizony nem jó hétvégét, hétvégi víkend helyszín, de ugyanezt a kérdést feltenni, hogy, hogy miért van ott a dzsungel, úgymond. Mert hogy nem a, a, a töltőállomás okozza a problémát és a veszélyt, hanem a migránsok tömege teszi veszélyessé a helyet. Ha meg a mostani szabályozás úgy van, hogy a, a, a sofőr meg kell álljon a pihenőjére, akkor nem tudunk más tenni, mint hogy megállítjuk a csatorna. Ha ott van a csatornán, akkor ott állítjuk meg, mert a szabály megköveteli, hogy pihentessük. Nincs mese, nem tudunk más tenni. Fair. Úgyhogy, ami a méltányos fizetést illeti, hát kérdezhet engem, biztos mindenki Magyarországon szeretne annyit keresni, mint Svédországban a munkavállalók, de Európában vannak különbségek nem az én, vagy nem a Waberer cég hibája. A mi cégünknél a mi sofőrjeink nettó fizetése négyszer, ötször annyi, mint a magyar minimálbér. A magyar sofőrök számára ez egy jó állás. Ha megkérdeznek egy magyar munkavállalót, azt mondja, elégedett a fizetésével. Vous avez plus de questions, Monsieur Lundgren? Van még kérdése, Lundgren úr? Még van egy fél perce? Nem? Elég volt? Jó, akkor a Dán szakszervezetnek tenném fel a kérdést. Ugyanaz a gondjuk, mint, Svéd, mint a svédországbeli a munkavállalók problémája, az EU tagság rettenetes hatással volt. Ön szerint a Dán szállítmányozásnak jót tesz az EU tagság? Hát a kérdés az, hogy az EU tagság magával hozott-e több külföldi teherautót, több a kérdés az, hogy jót tette önnek? A nemzetközi szállításnak Dániában jót tesz az EU tagság? Igen, azt hiszem, a Dán ö, teherfúrozó cégek azt fogjuk mondani, igen, jót tett. De, és, a szakszervezetek nem a belső piac ellen vannak, vagy az EU ellen vannak. Egyszerűen jobb szabályozást akarunk, tisztességes munkafeltételek, nem akarunk rabszolgák lenni. Köszönjük szépen. Androtu asszony következik három percben. Köszönöm, elnök asszony. Már nagyon sok kérdésemre választ kaptam az iménti eszmecsere folyamán, de Parió urat kérdezném, hogy ő támogatná-e azt, hogy a befogadó országbeli fizetés és pihenési feltételek az első nap kiküldtől alkalmazva legyenek kabotás esetén, és hogy lehetne egy id, hiány időszakot bevezetni két kabotás között. Igen, mi az ETF részéről azt szeretnénk, hogy ezek a feltételek már az első naptól érvényesek legyenek, és a kiküldetési irányelv már az első naptól érvényes, és a javaslatunk az, hogy a kabotás időszak után kell, kelljen egy kihagyási időszak, és hogy az előzetes bejelentést minden tagállamban meg kelljen tenni, mert itt az összes szereplő be tudná jelenteni az igényeit. És hogyha 70%-a a járműveknek rendben fut, akkor azokat ne kelljen tovább ellenőrizni, hanem csak azt a 30-at, amelyikkel probléma van és a bizottság erre egy sokkal későbbi dátumot határozott meg, mint ahogy azt mi szerettük volna. Ha nincs több kérdés, akkor folytatjuk. Lukashenska asszony, ön következik, két és fél percben. Köszönöm szépen. Bertalan asszonyhoz tennék fel néhány kérdést, ami a kabotást illeti hogyha ezt a kiküldetési irányelvvel fedjük le, akkor minden sofőr a e, tagállamától független ugyanannyi órát e, dolgozik, akkor ez e, akkor ez miért vezet oda, hogy nem akarják a kabotást alkalmazni? Franciaország a szállítmányozó cégeknek az európai szállítmányozó eh, cégeknek alacsonyabb eh, béreket fizet. Miért nem fizetik a francia eh, béreket? Ezt senki nem akadályozza meg. És még egy dolog, a francia szupermarketek, mint például az Auchan, teljesen elárasztják a kelet-európai országokat. Ez tisztességes verseny? És még egy kérdés Parium úrhoz. Ön ellenzi azt, hogy a teherautóban aludjanak a sofőrök, mert nincs megfelelő infrastruktúra jelen pillanatban. A e, szállított áruk lehetnek veszélyesek. Kérdezem, hogy kiáll-e amellett, hogy azok a vállalatok, amelyek teherautókat teherautókat ágyakkal szerelnek fel, azokat Kelet-Európában nem értékesítjék? Nagyon sok kérdés van, próbálok gyorsan válaszolni. Először is Fran Franciaországban eh, a kiküldett munkavállaló előfordul, hogy kevesebbet keres, mint a francia kollégája, ez csalás hogyha ez előfordul, ez csalás, és ezt nem tudjuk támogatni. Nem tudom összehasonlítani az osant a szállítmányozással, ez nem ugyanaz a helyzet. Ebben nem tudok eh, mit mondani. Eh, teljesen igaza van, Mikről beszélünk, amikor a kiküldött munkavállalókról beszélünk? Pontosan ez az október 23-ai miniszteri tanácsot ezzel kapcsolatban kérdeztük. A minimálbér, nem csak minimálbérről van szó, hanem fizetett szabadságról és egy csomó más szociális juttatásról. Tehát minden tagállam, amelyik a kiküldött munkavállaló joga, jogszabályt alkalmazza, nem ugyan abból indul ki. úgyhogy teljesen legitim a kérdés, ezen még folytatni kell a munkát. Az ETF nem ellenzi a, a, a teherautóban való pihenést, mert nincs megfelelő számú parkolóhely, de a heti pihenőidőt nem támogatjuk, hogy ezt a teherautóban töltsék. Itt várjuk a bírósági ítéletet, ez most éppen bíróság előtt van. Ami a veszélyes árukat illeti, igen, ez előfordulhat, de ez a cég felelőssége. Most nem dolgozhat a sofőr a pihenő idejében, de hogyha vigyáznia kell az árura, az nem pihenés, tehát nem lehet arra kötelezni őket, hogy vigyázzanak az árura. Most megadom a szót Ayala Sender asszonynak. Két és fél percre. Köszönöm szépen. Bertoló asszonytól kérdezném, hogy mi az a napi díj, mennyit fizetnek önök a sofőröknek a hotelre és a biztonságos parkolásra? A kollektív szerződésünkben az szerepel, hogy az evésre, az étkezésre adunk költségtérítést. Ez egy kicsit több, mint 56 euró. Az étkezéstől pedig attól függ, hogy ebédről vagy reggeliről van szó, de el tudom küldeni ezeket a pontos összegeket. És önök ellenőrzik tehát ezt önök hotelszámla alapján fizetik ki, vagy a fizetés részét képezi ez a költségtérítés? Nem, ez egy kollektív egyezmény, ami meghatározza, hogy ez a munkaadó hozzájárulása az utazási költségekhez, ez a francia munkaügyi rendszer része, és nagyon ellenőrzik, mert ez nincs megadóztatva. A második kérdésem hogy a, a diákban, amelyet ön mutatott nekünk, az országokat a belföldi, illetve nemzetközi sofőrökre osztotta. Van-e, vannak-e adatai az európai, vagy az azon kívüli sofőrökről, vagy ezeket egyben kezelik? Nem, nem különböztettünk meg azt különböztetük meg, hogy a vállalkozások honnan származnak, és az első dián minden egyben van. Tehát spanyolok esetében lehetnek marokkóiak vagy ukrajnaiak is. Nem, itt egy európai szállítóról beszélünk. Vannak sokkal precízebb diáink is minden egyes országról, és ezeket is el tudom önnek küldeni. Hallottam, hogy a hazatérés egy csapda, mert nincsen biztonságos ellenőrizhető eszköz itt. De milyen, milyen eszközökről beszélt? A hazatérésről nem engem kell megkérdezni. Parió úrhoz beszélek a hazatéréssel kapcsolatban. Igen, jelenleg abban a javaslatban, ami elkészült, ez nem tekinthető kötelezőnek, és nem igazán tudjuk mi sem, hogy a haza az milyen helyet jelent pontosan. Tehát én azt mondanám, hogy ezt meg lehet tenni ezt a hazautat, vagy, vagy nem kötelező megtenni. Nem kényszeríthetünk senkit arra, hogy hazatérjen, tehát itt azt a pontosítást tesszük, hogy három hét után menjen el valahova, és aztán egy hét múlva térjen ismét vissza. Én nem a javaslatról kérdezem önt, hanem a saját álláspontját szeretném tudni, hogy a kiküldetés irányelvnek része kellene, hogy legyen-e azon munkavállalók esetében a hazatérés a periféria országból származó munkavállalók esetében. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ön mit gondol arról, ez egy jog vagy egy ellenőrizhető kötelezettség? Tehát nem a bizottság álláspontjára kérdeztem önt. Egy mondatban válaszoljon Parió úr. Mi egy olyan rendszert szeretnénk, ahol komolyan lehet ellenőrizni ezeket az előírásokat, jelenleg nincs ilyen rendszer. Köszönjük szépen, folytatjuk. Foster asszony következik, két percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, elnézést. Nem voltam itt korábban, és elnézést, megismerlek néhány dolgot emiatt. Vajon a meghívott vendégek egyetértenek-e az Európai Bizottság jelentésével, mely a három és fél tonna alatti súlyú tergépjárműveket is be, figyelembe veszi. Én nem támogatom, hogy ezeket a könnyű teherautókat, különösen a KKV-k által működött teherautókat belevegyék a hatályba. És szerintem a kisebb teherautók üzemeltetőnek pénzügyi állapotát is figyelembe kéne venni. Kommentálnák önök ezt az álláspontot? Nem kéne béké hagyni, úgymond a három és fél tonna alatti kis teherautókat? Très précisément pour répondre à la question, absolument. Hogy válaszoljak erre a kérdésre, mi támogatjuk eh, a 23 tonnás járművek eh, bevezetését is, de szeretnénk eh, megkönnyíteni a helyzetüket a nehéz teherautókhoz képest. Tehát mindenképpen szeretnénk a könnyű kis teherautókat is bevonni. És a piachoz való hozzáférés esetében is fontos, hogy nem a kapacitáshoz kell ezt kötni. Tehát, hogyha nemzetközi szállítmányozásról van szó, akkor teljesen mindegy, hogy mekkora az adott jármű, a piachoz való hozzáférés és a kötelezettségek ugyanúgy vonatkoznak a vállalkozóra. Tehát a 40 tonna fölött és a 3,5 tonna alatti járművekre is vonatkozna ez. Tehát fontos, hogy az egyenlőség megvalósuljon. Én a 3,5 tonna alatti teherautókról beszélt, nem tudom, 35 tonna, hogy került ide. Köszönöm. Még két rövid gondolat. A nemzetközi teherfúvarázás. Ba beletartozik a nagy sportesemények és egyéb ilyen ö, események kiszolgálása. Ezeket is bele, lehet, bele kell venni, vagy sem a nemzetközi teherfuvarozás szabályaiba? Nagyon gyorsan csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon figyelni kell arra, amikor a definíciókat használjuk. Én itt olyan dolgokat hallok, amikkel egyáltalán nem értek egyet. Amikor egy fuvarozás történik A országból B országba, amelyet egy C országbeli szolgáltató bonyolít le, akkor számomra ez nem nemzetközi szállítmányozás, itt nem lehet mindent megtenni. Itt vagy az A vagy a B országbeli fizetés érvényes, és ez egy nagyon fontos pont. Lejárt az idő, sajnálom. Most folytatjuk fel Mültenberg úr, öné a szó. Köszönöm. Helyesen mondja, hogy az adatok cseréje kulcsfontosságú a szabályok betartatása szempontjából. Milyen gondolatai vannak az Európai Bizottság azon gondolatáról, hogy a, a smart tachográfok tekintében szigorítanának? Hogyan tudna röviden elmondani, hogyan lehetne javítani ezeknek az alkalmazását? Egy ügyben már a nemzeti regiszterek kapcsán már elmondtam, hogy a nagy probléma az, hogy az adatok minősége milyen, itt lehet javítani. Tehát a végletes, nem az e, a végletes adatokról van szó, hanem a tagállamok által adott adatokról. Jó lenne, hogyha aktuálisabb, frissebb adatokat kapnánk, azon vállalatokról is, amelyek nem tartják be a szabályokat a tagállam e, szerint, ezeket is megkapnánk. Ön szerint egy európai megoldás nem evitálna a helyzetet? Például az adatok formátumának egységesítésében, hogy aktuálisak, frissek legyenek. Abszolút egyetértek ezzel. Ez jó alkalom, tehát a jogalkodó számára, hogy módosítása léjen. Van egy kérdésem Parió úrnak. Egyetérte azzal, hogy gyorsan be kell vezetni a, az intelligens tahográfokat. Igen vagy nem? Igen, igen, minél gyorsabban, 2019. Eh, júniusában, hogyha lehetséges. Köszönöm, ugyanez a kérdés. Lajkó úrhoz, Váberertől ön egyetért ezzel? Ön is támogatja ezt, hogy gyorsan nevezessék be az intelligens tahográfot? Teljesen egyetértek. Nem, eh, mi, mi, mi a jogszabályi oldalon nem értünk egyet, nem a technológiai e, oldalal. Most akkor a mi feladatunk, a jogszabályalkotók feladata, e, hogy ezt megszívleljük, ezeket a válaszokat. Köszönöm szépen, Borj úr. Két és fél perc. Herr Skipper, wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer? Az illegális kabotás tevékenységet milyen mekkorára értékelik? Van, hogy lehet ezt kiszűrni? Van-e valami gyakorlathoz, gyakorlat közeli megoldás? Totál geen, geen idee, hoe Abszolút semmi fogalmam nincs, hogy milyen százalékok arányokról van szó. Attól is függ, hogy Ugye nekünk nagyon, előadásomra is beszéltem arról, hogy nagyon korlátozok az eszközeink, prioritásokra kell koncentrálnunk ezeket a korlátozott egyszerünket. Azokban az országokban a nagy gond a kabotás, ott kéne vizsgálni. A Benelux államok között teljesen szabad a kabotás például. Tehát nehéz megmondani százalékos arányban, hogy hol, mekkora a probléma. Nehéz ezt így. Köszönöm szépen, Parillo úr hogyha egy prioritási listát állíthatna hozzá össze, eh, hogy a sofőrök a munka és szociális körülményeit javíthatná, eh, mely három intézkedés állna ennek a csúcsán? Az első eh, az intelligens tahográf bevezetése lenne, az összes ellenőrző rendszer által hozzáférhető információ a kabotás bejelentése előre egy európai központi helyen, egy európai ügynökségben, és legyen egy hivatalos struktúra, nem az ECR, hanem egy hivatalos struktúra, akár önkéntes struktúra, hozzunk létre olyan rendszert, amelyben a tisztességtelen verseny nem valósulhat meg, mindenki egyformán versenyezhet, és valóban az egy helyen egyforma munkáért ugyanaz a bér kifizetése megvalósuljon. Számunkra ezek a leggyorsabb és fontos intézkedések. Köszönöm. Akkor folytatjuk. Andersen asszony. Portugál szakértőhöz kérdezném a bérelt autókkal kapcsolatban. Önök bérelnek-e teherautókat? Miért és milyennek az előnye, és ha nem, akkor miért nem? Másodszor pedig úgy gondolják-e, hogy ez egy 2006-os irányelvre nyúlik vissza, amely nagyobb liberalizációt tesz lehetővé egyes tagállamok által az akkori politikai helyzetet E, figyelembe véve közös standardeket kellene alkalmazni, vagy nagyobb, vagy kisebb liberalizáció? A nagyobb portugál cégeknek szintén vannak bérelt járműveik, vagy bérelt kamionjaik. És egy másoktól kölcsönzött tőkével intézik el ezt néha. Tehát ilyenkor nem vásárolják meg a kamiont, hanem bérlik ezt, vagy leasingelik a járművet. Ennek a szektornak a liberalizációja, illetve a nehéz járművek bérlésének a liberalizációja lehetővé teszi, hogy azok a cégek, amelyek bérelt kamionokkal szállítják az áruikat, azok ezt jogszerűen tehessék. Sokszor az egyik irányban a bérelt jármű az egyik irányban üresen halad, és így az energiahatékonyabb cégek tudják ezeket az utakat kihasználni, és ez a dekarbonizációhoz is hozzájárul a mobilitási csomag egyik célja kevésbé jövedelmező. Ez, és így a liberalizációhoz fog vezetni, hogy lesznek fantomcégek. Nagyon fontos, hogy minden országban kevesebb bérelt kamion legyen, és egyformák legyenek a szabályok. Köszönjük szépen! Most megadom a szót két és fél percben. Köszönöm. Köszönöm. Prábovszki professzornak köszönöm a tanulmányát, nagyon sok érdekes számadatot tartalmazott, van rajta gondolkodni való. Pontosítás gyanánt azt mondja, periferiális és központi országok vannak, összefoglalójában a periferiális országokban a kis üzleteket és a munkaintenzív ágazatokat érintenném, még a központi országban a tőkeintenzíveket. Mit tekint perifériának? inkább keletinek nevezte ezeket az országokat. Lengyelország koncentrálta a tanulmánya, hogyan extrapolálható más országokra, amelyek nem közép-európaiak. Tehát az, az eredményét hogyan terjesztheti ki más országokra. Két tanulmányról van szó. Az első Lengyelországgal foglalkozott, amelyből résztes adatokat szolgáltattam a konzekvenciákat, illetően a másik pedig egy ökonometriai tanulmány volt, amely az EU egészét mérte. A perifériális és központi országok pedig az ökonometriai tanulmányból származtak, amely, mint mondta, nem Lengyelországgal foglalkozott, hanem az EU-val. A periférikus országok nem csak az EU 13-akat érinti, hanem az EU 15 a régi tagállamok közül például Portugália is ide sorolható, nem csak az új tagállamok. Írországot is betehette volna, az még periférikusabb, de köszönöm a magyarázatot. Volna még egy kérdés. Vilencen úr a lehető legjobb életkörülményekről beszélt, arról, hogy hogyan a kabinban tölteni az időt. Mi, jogalkotók, hogyan tudnánk ezt értelmezni? mert elég sokféleképpen lehet. Jeg mener, at, øh, at når man er på arbejdsmarkedet, så handler det også om at... Jó, köszönöm szépen. Azt jelenti, hogy a családi életet is össze lehet egyeztetni ezzel, ha a teherautó sofőr, tehát nem 28 napig van távol. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy a pihenő és a vezetési időt úgy kell meghatározni, hogy a teherauton kívül hosszú pihenő időt tudjon tölteni a sofőr, ahol eh, hát, eh, kipihenheti magát ismét. Ez mindenki számára a legjobb. Ezért ez más ágazatokra is igaz, nem csak a sofőrökre. Köszönöm szépen. Ertug következik, öné a szó két és fél percre. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem Lajkó úrhoz. Lajkó úr, hogyha azt, amit eddig mondott, e, összefoglalom, ebből az derül ki, hogy a magyar sofőrök, a magyar teherautókkal, e, magyar e, bérrel négy hetente térnek haza. Közben Van de Kamp úr kérdésére azt mondta, hogy a sofőrök rendszeresen Németországban, Franciaországban veszik fel a munkát. Ha, ha, ha ez így van, akkor miért nem francia vagy német feltételek szerint foglalkoztatja a munkatársait? Sorry, maybe there are some uh, Van itt néhány. Szerintem vannak itt félreértések. A pihenő idő minden kilenc óra után jár. A sofőrnek pihennie kell. Ha Kalében van a sofőr, nem a munkaidőről beszélek, hanem azt voltam elmagyarázni röviden, amit korábban elmondott. Azt mondta, a magyar sofőr Németországban, Franciaországban veszi fel a munkáját. Ez miért nem kabatás? Ugye az ön logikát követve a magyar sofőr magyar szabályok szerint normákkal vezet autót Európában, és visszatér három hét után Magyarországra. A kérdésem az, hogyha ez, ha így megy, akkor miért nem német vagy francia normák alapján alkalmazzák a munkavállalót? A négy hétről maximumként beszéltem, az átlag idő, amit a magyar sofőr külföldön tölt, az két és fél hét a mi cégünknél. Ez egy átlagért, ez átlagérték. Ezen út során a, a, a sofőr nem csak a szállítmány tehát európai utat is megtesz, de ez nem kabotás. Félbe kell szakítsam, mert az időm elmegy. A normák, magyar normák szerint mennek. Ami azt mondja, főleg nem Magyarországon dolgoznak magyar teherautó, magyar sofőrrel, nem Magyarországon működik, csak három hét után tér haza. Kérdésem, ha ez így van, és ezzel érvelt ön is, akkor hogy magyarázzam meg? Tehát ha így van, akkor miért nem az, az adott ország normáit, német, vagy francia, vagy svéd, vagy egyéb normákat alkalmaz? A kérdés, hogy melyik normát? Mert három hét alatt a sofőr, egy átlag sofőr, majd minden európai országon végig megy. Minden második nap a nemzetközi kamionsofőr másik országban van. Próbálja megérteni. Minden országra külön nyelven küldjön munkavállalói szerződést kössön. Most a bürokráciára próbálja tolni a dolgot, de nem válaszolt a alapkérdésre. kérdésre. répondre monsieur. allez en une phrase. allez c'est à vous. tessék öné a szó. I'm waiting for the translation. Öné a szó, megadom a szót. Okay, what the question is, really? Mi a kérdés? Because I suspected that I... Szerintem megválaszoltam az előző kérdést. Kérdezem meg ismét. Rovodalon, pour deux minutes, madame. Eh, asszonyé a szó két percre. Köszönöm szépen. Az én kérdésem Bokovszki úrhoz szól eh, ön eh, készített egy eh, tanulmányt, eh, és ez főleg Lengyelországról szól. Én a lengyelországi sofőr, sofőrökről szeretnék egy kérdést feltenni, és az ő pályafutásukról. Egy teherautó sofőr a jelenlegi feltételek mellett, a rövid pihenőid és A, a, milyen karrier lehetőségük van? Mennyi éves szabadságuk van például, amit a cél cég fizet. Mi történik, hogyha betegek, van-e betegbiztosítás, biztosítja őket a munkaadó, és milyen mértékben, és hány évesen mehetnek nyugdíjba, és milyen a munkahelyi baleset aránya, illetve a közúti balesetek aránya, hiszen nagyon sokat dolgoznak ezek a sofőrök heti szinten. Van-e tud-e válaszolni ezekre a kérdésekre? Köszönöm. Ami a lengyel sofőröket illeti, a lengyel munkavállalókat, a, a lengyel jogszabályok szerint dolgoznak. Minden a, a lengyel jogszabályok alá tartozik a nyugdíj, a, a nyugdíjba lépési idő, a szociális juttatások, illetve a szükséges szociális kiadások, betegbiztosítás, ez nem specifikus, ez nem, nem, nem, ez nem csak a lengyel sofőrökre vonatkozik, hanem minden lengyel munkavállalóra. Nem tudom most ezt pontosan megmondani, hogy ez mennyi, mert nem munkajogi szakértő vagyok, nem tudom a pontos számokat megmondani, de nem vonatkozik más a lengyel sofőrökre, mint más lengyes, lengyel ö, munkavállalókra. Ami a ami a biz... pillanat, pillanat, itt egyszerre ketten beszélnek, képviselőasszony. Nos, hogyha azt mondja, hogy ugyan azok a jogok vonatkoznak rá, mint más legyen munkavállalókra, akkor mennyi a heti munkaidő Lengyelországban? Ugyanez a, a minden munkavállalóra, mint a sofőrökre vonatkozóan? Ugyanannyit dolgozik egy héten? Egy sofőr? Mint a többi munkavállaló? Vagy és minden hétvégén pihen? Természet válasz. A lengyelországi sofőrök és az európai sofőrök a jogszabályokat kell, hogy kövessék és tartsák be. Ön nyugdíjról és egyéb kérdésekről is kérdezett erre. A, ezt a lengyel jogszabály írja elő, de én nem vagyok ezen a területen szakértő, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. Akkor most az Európai Bizottság következik. Üdvözlöm az Európai Bizottság kép, képviselőjét. Három percet tudok adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogalmazok, mert az ágazat képviselőit akarjuk, megha, akartuk meghallgatni. Öt dolog. Először is, ami az ETF-et, illetve franciául is beszélhet, ha szeretne. Többet kellett volna konzultálnunk, mielőtt a javaslatot megtesszük, a jogi eh, jogszabályjavaslatot, de egy, egy ponton eh, meg kell tenni a jogszabályjavaslatot, és május 31-én el akarjuk fogadni eh, a jogszabálytervezetet, és akkor megkezdődött a vita a tanácssal és a parlamenttel, de ez azt jelenti, hogyha ha van egy olyan csomag, amiben konzultációt folytatunk, akkor az a közúti csomag, nem csak közkonzultáció, hanem konferencia formájában és és még számos találkozóra került sor az érdekelt felekkel. Második dolog, remélem, hogy ez Van de Campo urat le tudom csillapítani, ami a digitalizációt illeti. A digitalizáció fontos, elengedhetetlen. Nem csak azért, hogy az ellenőrzést erősítsük, hanem csökkentsük a szállítmányozókra e, e, e, mm, jutó ellenőrzési terhet. Itt a tahográf, intelligens tahográf, az ECMR vezetése felmerül. Az Európai Bizottság szeretne együttműködni az Európai Parlamentbe, e, parlamenttel ezen a témán, és nem, ért, nem tudom, hogy nem gondolom, hogy a tanácsnak oka lenne nem követni bennünket ebben. A harmadik dolog, az ágazati jogszabályalkotás költsége, ez nagyon fontos, kiegyensúlyozott, arányos jogszabályra van szükség. A belső piac nagyon fontos az ágazatban, de emellett a belső piac és az ágazati költségek csökkentését ki kell egyenlíteni azzal, hogy javítani kell a sofőrök szociális körülményeit. Még egy dolog, ami az ágazati költségeket illeti, utalnék a kiküldött munkavállalók irányelvre, és eh, itt azt javasoljuk, hogy specifikus eh, szabályokat van, eh, fogadjunk el az ellenőrzési mód, az ellenőrzés alkalmazására, hiszen rendkívül mobil ágazatról van szó a negyedik dolog. Az ügynökség, az Európai Bizottság javaslatban semmi nem szerepel egy ilyen ügynökségről, de önök is tudják, hogy Juncker elnök egy bejelentést tett a State of the Union beszédében, és világossá tette, hogy egy bizonyos ponton európai munkaügyi ügynökséget kellene létrehozni. A DG Employment kollégák dolgoznak ezen, és a DG Move aktív szerepet játszik ebben, ennek előkészítésében ennek a javaslatnak az előkészítésében. Tehát teljesen világos, hogy a DG Move-ban ezt nagy lehetőségnek tekintjük, illetve azzal zárnám le, hogy válaszom Lundgren, válaszolok Lundgren képviselőnek, aki azt kérdezte, hogy az Európai Unió vajon, legalábbis a tolmácsok azt mond, eh, így fordították, hogy ez a közúti eh, ágazat katasztrófája. Én szerintem nem, ezért nem katasztrófa. Ez ennek az ellentéte az igaz, hogyha az Európai Unió nem létezne, akkor a közlekedést, illetve a szállítmányozást továbbra is kvótákkal e, e, szabályoznánk, határok lennének, e, e, a határokon. A belső piac siker, ezt fent kell tartani, de e, emellett, és ezzel zárnám le, a belső piac kéz a kézben kell, hogy járjon egyértelmű szociális politikával, szociális dimenzióval. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Lézsvá úrnak, köszönöm szépen kedves kollégák ezt a gazdag eszmecserét. Ez nagyban hozzájárult a mobilitási csomagról folytatott munkánkhoz. Köszönöm, hogy elmondták az véleményüket. A hozzászóláinkat kérjük, tapsolják meg, több mint két órán keresztül izzadtak itt. és folytatjuk holnap 9 óra 30-kor a második panellel, ami a közúti ágazatról folytatódik, és most egy pár perces szünet következik, 7 perc, és a koordinátori ülés következik azután.